Bonjour à toutes euh, et à tous. Jó napot kívánok mindenkinek! Mielőtt elkezdenénk az ülést, négy szavazásra kell sor kerüljön. Gondolom, itt nem lesz probléma, de szeretnék megbizonyosodni róla, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája. Hogyha nincsen itt a szavazókártya, akkor kérjék, hogy valaki hozza el, vagy hozzák el maguk a szavazás előtt. Hát nagyon jól dolgoznak mindenkinél. Itt van mindenki fegyelmezett, tökéletes. Nos, akkor kezdhetjük. Tehát kaptak egy javaslatot, napirendi javaslatot. Gondolom, hogy ez rendben van, hogyha nincsen módosítás vagy ellenvetés. Ő, javaslat, akkor elfogadható, nincsen ellenvetés, akkor rend elfogadva. Mivel nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy alkomat helyettesíthetem, a Crossman úr, tessék. Közlemény az elnökség részéről. Az interneten adják az ülést, mindenkit üdvözlünk, akik online néznek bennünket, hallgatnak bennünket. Az Inko newsletterjének legutóbbi kiadása megjelent a bizottság a honlapján és a terem előtt is kaphatnak ebből példányt az imko barátainak hálózatához is csatlakozhatnak a honlapon, és akkor e-mailt kapnak. A legutóbbi szám a fő napirendi témákat veszi át, amelyeket ma, ma fogunk tárgyalni, mint a január 25-26, február 10 és további ülések témáit, például két konzultáció beindításáról, a közbeszerzésről és a közös felszólalásról, illetve a fizetési késedelemmel kapcsolatos irányelvről. Így rendben van? végül pedig a ö, hónap trükkje, idézőjelben, az európai ö, vállalkozási hálózat hogyan használhatja ki az egységes piacot, ennek a magyarázata. Nos, a köz, elnöki közleményekről ennyit. Akkor a, ő nincsen jegyzőkönyv és azonnal nekilátunk a kemény magnak. Manders úr itt van, ajánlás tervezett másokolásra, tanács első elspontjára a textilszálak elnevezésre és a textiltermékek szál összetételének ezt kapcsoló címkézésre és előséről megkapja a szót, és utána az árnyék jelentéstevők. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd mondjam el, hogy hogyan működtünk egyet az árnyék jelentéstőkkel. Nos, nagyon jól, és ez így jó is volt. Május 18-án sorozatra sikerült elfogadni az első ö, módosításokat ö, az összes frakció egyetértésről. Sok technikai módosítás volt, de lényegi politikai is akadt. Például az eredet megjelölés, az állati termékekből származó ö, esetében, illetve egy felülvizsgálati klauzula. Jelenleg a tanács magyar elnökség alatt foglalkozik ezzel. A belga elnökség alatt nem volt erre idő, most nagyobb a támogatás. A mi módosítóinknak például kaptunk egy támogató levelet az FBA-tól, hogy támogatják a módosítást az állati termékekből származó anyagokkal kapcsolatban Ma is kaptam egy levelet a holland parlamenttől, hogy ők is támogatják ezt. Látjuk tehát, hogy lépésenként sikerül erőre lépni. Hát hallom a ö, saját hangon visszhangját sajnos. A ö, tanácstól ö, sok ö, javaslatot ö, kaptunk, ezt ö, már első olvasatban is fogadtuk, de van néhány dolog, amit meg kell vitatni újra bevittem néhány egyszerű, tisztább megfogalmazást a módosítókból az első olvasat után például újra bevettük a textiltermékek eredet meghatározásával kapcsolatban. Ez is a 2005-ös bizottsági eh, javaslattal egy irányban mutat. De hát a tanácson egyelőre nincsen elő, előrelépés ezzel kapcsolatban. Szeretnék rávilágítani, hogy nincsen eh, jelenleg harmonizált szabály az eredet megjelölésre ez az EU-s eh, vállalatokat hátrányos helyzetbe helyezi a fő kereskedelmi partnerekkel, Kanadával, Ausztrával, Kínával, USA-val, stb. szemben mert ők eredet megjeleskednek az importált termékeknél. A Nike, Adidas, Puma, és a nagy márkák esetében van így. És ők már használják ezt az eredet megjelölést, mert az USA-ba és más országokban ez kötelező, mint ahogy már mondtam. Ez egy éppen folyó úgy gondolom, hogy sikerül a tanácssal megállapodni. Azt hiszem, hogy a fogyasztó érdekét szolgálja, hogyha tudja, hogy hol készül a termék. Hogy az EU-n belül készül-e, és akkor tudják, hogy az európai jogszabályoknak megfelel a termelés. Hogyha az egész világ megköveteli az eredet megjelést, a made int, akkor ö, egyszerűen nekünk is ö, ehhez alkalmazkodnunk ö, kell, és biztosítsunk egyenlő esélyt a ö, mi gyártóinknak, hát a globális piacon, a világpiacon. Az eredet megjelölés csökkenti a hamisítványok valószínűségét. Az van egy önkéntes eredet megjelölési rendszer, amelyet az EU-n belül alkalmaznak. Jelenleg a fogyasztókat félrevezethetik pakisztáni vietnámi termékekkel, úgy, hogy azt írják, hogy Made in Holland, Made in Germany, mert az utolsó részlete a munkának a, valóban az EU-ban zajlik, és csak ezt tüntetik fel. Ezt önkéntes rendszernek ismertük meg, valaki belép, akkor ez betartja, de aki nem lép be, annak nem kell betartania. Az állati eredetű termékek is vannak. Nos, ezzel kapcsolatban szeretnénk itt szorosabbra vonni a szabályt. Van, aki nem akar olyan textilt venni, amely állati eredetű. Azt hiszem, hogy ezért szükséges pontosítani a megjelölést. Nagyon nehéz megkülönböztetni a tényleges és a ö, műszörmét nagyon nehéz megkülönböztetni a fogyasztónak. Van, ahol ez már kötelező. A szörménél még nem. A bőrnél, igen. vannak önszabályozó intézkedések, és ezek nem elégségesnek bizonyultak. Azt hiszem, hogy ő van sok olyan fogyasztó, aki allergiától szenved, hogyha állati, vagy akár mű, ilyen szörme anyagot visel. Ezért kell feltüntetni ezt pontos eredetet. A magyar elnökség éppen tárgyalunk, és remélem, hogy megoldást találunk. Visszatérnék a felvizsgálati záradékra. Sok minden olyan van, amit ezzel kapcsolatban elfogadtunk. Először legyen egy hatástanulmány, megkérdezem a bizottságot, hogy elkezdte ezt a hatástanulmányt, mert jelezte, hogy készen áll rá, hogy megkezdje. Szeretném tudni, hogy tényleg elkezdték ezt elkészíteni, mert semmit sem hallottam ezzel kapcsolatban, nem volt konzultáció ezzel kapcsolatban, talán valaki a bizottságtal meg tudja válaszolni a kérdésemet. Ebben a ezzel kapcsolatban szeretnénk megtudni, hogy európai méretet be lehet vezetni a divatcikkeknél, a textilcikkeknél. Megvalósítható-e? Más be lehet -e vezetni, nem csak a textil termékre applikált címkét, hanem modernebb megoldást. Ezért szeretnénk tudni, hogy ez megvalósítható. Nagyon drága -e például, vagy könnyen megvalósítható. Szeretnénk megnyitni az ajtót új technikák előtt, a rendelkezésre álló legjobb technikák előtt, hogy információt adhassunk a fogyasztónak és ezt talán európai szinten is meg tudnánk oldani. Félreértés volt a tanácssal mert azt kértük, hogy a technikai szálakat kóddal jelöljük, vagy egységes európai névvel, latin, vagy bármilyen más névvel, de valójában ezt megvitattam, ez 23 nyelven ez megoldhatatlan, ennyit használunk jelenleg. Tehát egy nyelven kellene ezt megadni, vagy egy kód formájában. De hát ezt esetleg döntse el a piac. De ez a ö, tanulomány és a konzultáció szükséges. Meg szeretnénk tudni, hogy ö, megvalósítható-e, nem túl drága-e. Szeretnék a felülvizsgálati záradékot 18 hónap után, hogy ez a parlament a maga hivatali idejében még kiegészíthesse ezt a szabályozást, hogyha szükséges ezért szeretnénk ezt az eredményt elérni, hogy a szabályt javítani tudjuk ha arra jövünk rá, hogy ez szükséges. Ezért kértük a felülvizsgálati záradékot. Sok mindent már megemlítettem, de azt nem, hogy a szöveg javult az önfoglalkoztatók szempontjából, mert nem szeretnék részletesen kitérni. A nagy vállalatok természetesen más helyzetben vannak infrastruktúra, például számítógép beszerzésekor. Itt a kis szabókra is gondolni kell. a teszteléssel, laboratóriumokkal kapcsolatban szeretnék, hogyha kölcsönös elismerés lenne hogyha az egyik európai laboratóriumban jóváhagyás kap, akkor az legyen elfogadott a teljes ö, egységes piacon. Különvettük a játékokat. Van egy irányelv a játékokról, az foglalkozik a játékokkal. Tehát ez kikerült belőle. Az Európai Bizottságtól választ remélek, hogy a konzultáció mikor kezdődik, később még szót kérnék. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Manders, pour cette argumentation. Köszönjük szépen, Manders úr, ezt a nagyon részletes és pontos leírást. Sajnos nincsen túl sok időnk, de válaszolva a kérdéseire itt van a bizottság és a tanács képviselője is, majd a beszélgetés után ők is felszólalhatnak. Megadnom a szót az árnyék jelentéstevőnek, aki sajnos nincs itt, és őt Szártori asszony fogja majd helyettesíteni. Aztán Krisztel Sávdőmező kapja meg a szót. Eva Britt Swenson, elnépala. Sajnos ő nincs itt a GUE-tól itt van valaki, majd meglátjuk, és Matteo Salvini, szintén nincs itt sajnos. Szártori asszony, öné a szó. Eh, cari colleghi, io parlo. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, Lara Komi kolléga, asszony, ö, kolléga nevében szólok, aki sajnos ma csak este fog megérkezni. Így ezen az ülésen nem tud itt lenni. Most május 18-án megszavazott parlamenti állásfoglalás nagyban tükrözi a parlamenti frakcióknak, illetve csoportoknak az álláspontját. Azt hiszem, hogy a mostani javaslataink szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy javítsuk az eredeti szöveget, és ehhezekhez ragaszkodnunk kell majd a tanácssal folytatott tárgyalásaink során is. Ami az eredet megjelölést illeti. Az ezzel kapcsolatos módosításokat megkívántuk tartani a második olvasatban is, ami a címkézést illeti. A harmadik, illetve fejlődő országokból származó termékek címkézését illetően, ezt továbbra is fontosnak tartjuk. A címkézéssel két fő célt kívánunk szolgálni. Egyrészt lehetővé kívánjuk tenni a fogyasztók számára, hogy jobban tudjanak választani, hiszen tudják a címkézés segítségével, hogy honnan származnak a termékek. Másrészt a címkézéssel támogatjuk azokat a vállalatokat is, akik nem helyezték ki a termelésüket az unión kívüli országokban. Nos, a tanács sajnos nem foglalt állást az eredet megjelöléssel kapcsolatban, bár mi nagyon szerettük volna, hogyha fakultatív rendszert vezetünk be. Franciaország, Portugália, Románia és Litvánia nem támogatta ezt. a ha a tanács elfogadhatatlannak tartja ezt a rendszert, akkor szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy 2005-ben, tehát már 6 évvel ezelőtt megakadtak a tárgyalások, és most, miután együtt döntési eljárásban kell erről a szövegről döntenünk, a parlament álláspontja, amit tényleg demokratikus úton alakítottunk ki, és az állampolgároknak a véleményét tükrözi. Nos, ezt követően most már a parlamentnek a véleményét teljes mértékben figyelembe kell venni. És meg kell próbálnunk megfelelőképpen megvédeni a fogyasztóknak a biztonságát. Most második olvasatban Manders előadó azt mondta, hogy az eredet megjelöléssel kapcsolatos előírásokat meg kell tartani, hiszen a parlamenti képviselők ezeket a módosítási javaslatokat teljes mértékben támogatták. Köszönöm szépen. La parole est à Christelle Chaldemose. Christelle Chaldemose a szó. Tak for det, fru formand, og også øh, tak til herr Manders. Köszönöm szépen tisztelt elnök asszony, és köszönöm szépen Mendez kollégának is ezt a nagyon józan tervezetet ezen témában. Nagyon rövid leszek, támogatom teljes mértékben mindazt, amit Mendez kollega elmondott. Nagyon fontos az, hogy ebben a stádiumban, a szöveg ezen stádiumában elérjük azt, hogy a parlament egységes legyen, hogy valóban egy erős tárgyalási pozíciónk legyen a e, tanácsban. Nagyon fontos ez, hiszen a tanács nagyon sok tekintetben egyetért velünk. Úgy vélem, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy egyértelmű információkat adjunk a fogyasztóknak. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha igazi felülvizsgálati záradékot hozunk létre. Hogyha a bizottság tanulmányát megkapjuk, és kapunk iránymutatást arra is, hogy hova kell indulni a jövőben, akkor valóban új lehetőségeket tudunk teremteni a textilipar számára. Szeretném, hogyha egy nagyon gyors felvizsgálati záradékot tudnánk beilleszteni ebbe a szövegbe, ez nagyon fontos. Merci pour la clarté, la sobriété. Köszönjük szépen, hogy ilyen világosan és józanul fogalmazott. Madame Eider Ulénak adom meg a szót a zöldektől. Én is rövid leszek. Mendez úrnak sok sikert kívánok a tárgyalásokhoz. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd az eredménye. C'est encore plus bref et clair, donc... Ez még világosabb és még rövidebb volt, úgyhogy így még több időt tudunk nyerni már McClarkinak adom meg a szót. Time be brief. Én is megpróbálok rövid lenni, de hát van egy-két pontom, amit szeretnék felvetni. Egyetértek számos pontban ezzel a tervezettel, és nagyon jó volt a munka is, amit Mandelsz úr elvégzett az árnyék jelentéstevőkkel. Mindenképpen egyszerűsítésre kell török, törekedni, de vannak azért aggájaink és a kötelező jellegű eredet megjelöléssel kapcsolatban. Ugyanígy nem támogatjuk a nyelvi alapú szimbólumokat, mert hiszen ez nagyon káros lehetne a fogyasztók számára, összezavarhatná őket, és lehet, hogy inkább egy hatástanulmányt kellene elvégeznie a bizottságnak ezzel kapcsolatban. Üdvözöljük azt, hogy további tanulmányokat is megvizsgálnak a felülvizsgálati záradékkal kapcsolatban. Nagyon fontos az allergének kérdése is. Ez egy olyan téma, amely valóban érinti a fogyasztókat, ezt meg kell vizsgálni, de én is szeretnék Manders úrnak sok sikert eh, kívánni a tárgyalásokhoz. La parole est à Eva Britt Eva Britt Stort tack, jag ska fatta mig väldigt Köszönöm szépen, én is nagyon rövid leszek. Egyetértek azzal, amit a szövegben olvastam, és én is kíváncsi vagyok a megjegyzésekre. Egyetértek a javaslattal, tehát én is elég rövid tudtam így lenni. d'autre veut prendre la parole avant que je donne... Ah. Madame Irigoyen. Irigoyen a szó. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Szeretnék gratulálni az előadónknak, nagyszerű munkát végzett. Egy dolog hiányzik ebből a ö, szövegből, ami nagyon fontos a fogyasztóknak. Amikor egy fogyasztó elolvas egy címkét, és látja, hogy ö, milyen ö, utána ezt a terméket el fogja fogyasztani, vagy megveszi. Most itt nagyon fontos a címkének a mérete illetve a méreteknek a harmonizálása az, ami fontos. Tehát ha veszük például a cipőket vagy a ruhákat, fontos lenne, hogy a méretezést egységesítsük, hogy így világosabb legyen a helyzet mindenkinek. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most a bizottság képviselőjének adom meg a szót, Felipe Sirau úrnak. majd Jakab Katalinnak. Jó, a premier. Először a bizottsági a szó. Luis Felipe Giraú a szó. Köszönöm szépen. As we have said, uh, ahogy már elmondtuk uh, a korábbi üléseken is, az Európai Bizottság támogatja a parlamentet támogatja azokat a módosítókat, amelyeket a parlament nyújtott be, főként azokat, amelyek az eredet megjelölésre vonatkoznak a nyersanyag kapcsán. El kell mondjuk azt, hogy mindkét módosítás esetében és más módosítások esetében is úgy gondoljuk, hogy koncentrálnunk kell a módosítások megfogalmazására. Technikai szempontból egy kicsit meg kell változtatnunk a megfogalmazást. Továbbra is nehézségeink vannak a független szimbólumokkal kapcsolatban. Ezt is meg kell vizsgálni, még mielőtt ezt a rendeletbe felvennénk. a laboratóriumok kérdése, a kölcsönös elismerésre nincsen szükség ebben a keretben. Szeretnénk, hogyha rövidebb lenne a felvizsgálati záradék. Új módosítást, a 12-es módosítást benyújtották. Itt a nyelvekről van szó, itt arról van szó, azt mondják ki, hogy meg kell felelnie a terméknek a jogszabálynak. Tudjuk, hogy ez benne volt az irányelvben, hiszen az irányelv iránymutatást ad arra, hogyan kell átutatni a rendeletet a nemzeti jogszabályokba. És szeretném azt is elmondani, hogy arra törekszünk, hogy tanulmányokat végezzünk el, és megnézzük azt, hogy hogyan lehetne címkézni a textil termékeket. Tehát, hogyha még ha ez nem is jelenik meg ez, akkor is már elmondhatom, hogy elkezdtük ezt a gyakorlatot, megpróbáljuk ezt a lehető leggyorsabban elvégeztetni. Nem tudom, hogy ez most 16-18 vagy 20 hónap lesz, de mindenképpen szeretnénk felgyorsítani a munkát ezen a területen, és az elkövetkező két évben már képes leszünk arra, hogy egy értékelést tudjunk önök elé tárni egy technikai, tudományos értékelést, és figyelembe vesszük majd az érdekelt felek véleményét is. Egy ponttal zárnám, ez pedig az allergén témakör, az allergén kérdése a szállak esetében. Szeretnénk ezt az értékelésben látni, nem annyira rendeletben szeretnénk ezt látni, hiszen még tudományosan nem bizonyított az teljes mértékben, hogy az allergének kelt a szálak okozzák. Általában bizonyos vagy anyagok váltják ki ezeket az allergiákat, és hogyha követelményeket szabunk a szálak allergén hatását illetően, akkor ezt nem biztos, hogy lehet megfelelően bizonyítani, és azért ezt inkább az értékelésre szeretnénk belefoglalni, nem pedig a rendeletben. Merci. Je vais laisser la parole. Köszönöm szépen. Most a magyar elnökségnek adnám meg a szót, akinek szeretném megköszönni, hogy eh, eljött, és Jakab Katalinnak adnám meg a szót. Először is megköszönném a szót, elnök asszony, és Manders úrnak is megköszönném azt a jelentéstervezetet, amelyet elénk tárt. Nagy érdeklődéssel figyeltem az önök hozzászólását a tervezettel kapcsolatban. Most azonban engedjék meg, hogy információval szolgáljak önöknek a, a, a tanácsi munkacsoportban folyó munkáról. Az első munkacsoport ülésünk a magyar elnökség alatt múlt hét pénteken, február 25-én volt, és azt kell, hogy mondjam Manders úr által is felvetett eredet megjelöléssel kapcsolatban, igen erősek a fenntartások az egyes résztvevők az egyes államok részéről mg azonban más módostó javaslatokkal kapcsolatban több flexibilitást látok. a magyar elnökség meg fog mindent tenni annak érdekében hogy az intézmények között a megállapodás létrejöjjön és elfogadhassuk ezt a rendelettervezetet a magyar elnökség alatt. Egyelőre ennyi információval tudtam szolgálni, a következő munkacsoport ülésünk egyébként ezen a héten pénteken lesz. Ah, Köszönöm szépen. Most nagyon röviden visszaadom a szót az előadónak, Manders úrnak én úgy utána bejelentem, megnézzük majd, hogy meddig lehet leadni a módosítási javaslatokat. Fektetvi. Köszönöm szépen, és annak köszönhetően, hogy nagyon együttműködünk az elnyék jelentéstevőkkel, szerintem együtt tudunk mindenben érteni. Két megjegyzésem lenne. A nyelvfüggetlen szimbólumok esetében ez szinte lehetetlen a textilek esetében. Az élelmiszerek esetében ezt már alkalmazzuk. Tudjuk, hogy van egy E megjelölésű adalékanyagok, viszont a textilek esetében a fogyasztók nem annyira ismerik ki magukat. Az allergén kérdéssel kapcsolatban itt is lehetetlen az, hogy kutatásokat végezzünk, úgy vélem, hogy most már azonban ez lehetővé vált, tehát azt mondta a kollégám, hogy ez nem lehetséges, de szerintem most már vannak ilyen tanulmányok, amelyek az allergénekre vonatkoznak. A módosító benyújtásának határideje március 2-a, ez elég hamar van már. Március 24 én tárgyalunk a jelentésről, és március 22-én szavazunk erről, és a májusi plenárison fogjuk majd ezt megvitatni. Szerintem lesznek problémáink a tanácssal, és kisebb problémáink lesznek majd a bizottsággal is, még én ezt várom. Merci, Monsieur Manders. Köszönöm szépen, Manders úr. Így időt nyertünk, hogy elmondta a határidőt. Március 2, szerda, két nap múlva délben a módosítók benyújtásának határideje. A koordinátorok döntése a mandátumról március 22 lesz, és a tanácsa való tárgyalás második olvasati elfogadásról március és május között lesz 2011-ben, és esetleges szavazat imukóban május 5-én. Nos, ennyit erről a jelentésről. Most pedig három további jelentés az egységes piacról. Ezeket egyesével vesszük, hogy minden világos legyen a vitában, tudván azt, hogy a három jelentés szorosan összefügg. Kezdjük az egységes piac európaiakat szolgáló vállalatot, növekedő szolgáló egységes piacról. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is szeretnék köszönetet mondani minden jelentés tevőnek, aki tényleg csapatként dolgoznak. Köszönöm szépen a kollégáknak, akik a polgárok nevében jártak el. Összességében a kormányzás partnerséggel kapcsolatban 144 módosítás született. Egyes módosítókat, amelyeket benyújtottak, kiváltanak mások. Sikerült előrelépni a jelentés az árnyék jelentéstevőkkel és kompromisszumot találni. A kompromisszumos javaslatok elnézés Kalniete asszony, akik a termet elhagyják, ezt kérem beszélgetés nélkül csöndben tegyék meg, mert ez nagyon kellemetlen az előadónak, aki éppen bemutatja a maga témát. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy ezt elmondta. A kompromisszumos módosítók a következő témákkal foglalkoznak. Politikai vezetés, egységes piaci fórum, dialógus és konzultáció a civil társadalommal, jobb szabályozás, okos szabályozás, belső piaci információs rendszer, egyablakos információ, megoldás, vita megoldás, jobb átültetés és végrehajtás. Reméljük a Strasbourgban jövő héten le tudjuk zárni a munkát a kompromisszumokkal kapcsolatban, és ezzel elkészül a jelentés. Köszönöm szépen! Most pedig megadom a szót um, az árnyék jelentéstevőknek, Mitrorpo kolléga először. Köszönöm uh, szépen. Uh, valóban nagyon jól együttműködtünk Kalnéte asszonynal, és jó eredményeket sikerült elérni, nagyon jó minőségű kompromisszumokat. Egyes kérdések azonban még vitára érdemesek. Nekünk, szociáldemokratáknak az a fontos, hogy nyitott dialógus legyen a civil társadalommal. Remélem, hogy konszenzusra sikerül jutni. Megértjük egymást. Az is fontos, hogy milyen kollektív akciót sikerül megvalósítani. Más jelentésekben erről van szó. Ezt meg kellene vizsgálni, hogyan lehet átvenni, és utána meg tudunk állapodni. Ami a politikai vezetést illeti, nos, ez nyilvánvalóan fontos. Én magam is javasoltam módosítókat ezzel kapcsolatban. A Lisszaboni szerződés szellemében az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek nagyobb szinergiában kellene együttműködjenek. Administratív szempontból azt hiszem nagyon jó az, amit sikerült elérni. Köszönöm szépen az előadónak és az árnyék jelentéstevők csapatának. Nos, árnyék jelentéstevő az Alder részéről, Loken Markeled úr nincs itt az Alder részéről, más kére szót, akkor átadom a szót Heider nak. Tessék. Köszönöm szépen, én is rövid leszek. Már kétszer találkoztunk, nagyon konstruktívak voltak ezek a találkozók, és a jelentéskészítőnek, a munkatársainak, a titkárságnak szeretnék köszönetet mondani a nagyon jó együttműködésért. Tudjuk, hogy Strasbourgban ö, sikerül majd kompromisszumokat elérnünk. Én vissza fogom vonni a módosítóimat ezen kompromisszumok érdekében. Jó irányba haladunk, és úgy vélem, hogy a többi jelentés esetében is hasonló pozitív fejlemények vannak. Köszönöm szépen, Emma eh, McCarthy asszony. úgy tűnik, hogy én az árnyék jelentéstevője szinte mindennek, ami napirenden szerepel ma a kompromisszumok. Nagyon jó, nagyon jó jelentés, egy néhány gondolat van csak, amit talán érdemes lenne megosztanom önökkel a politikai vezetéssel kapcsolatban, amint azt említette az SD frakció képviselője. Esetleg az én módosítómat és az egyes öset és a heteset sikerülne, remélem, elfogadni. Azt értékelném ennek a kompromisszumnak a legfőbb húsz témának a megállapítását, ami azt a, kompromissz, azt a kompromisszumot, ami erről szól, annak az elfogadását szintén erősen támogatom jobb szabályozásra is vonatkozik ez annak a kötelezettségvállalására. Minden kompromisszum támogatható, kicsit elővigyázatosak vagyunk, hogy ne túl sok változzon az eredeti formához képest. Talán külön kellene szavazni egyes részekről itt a kollektív címre gondolok. Nos, ennyit szerettem volna elmondani, de az egész munkával elégedettek vagyunk. Köszönjük Kalnyéti asszonynak és az árnyékjelentéstevőknek. Jelentéstevőknek. Köszönöm szépen. Denis de Jong úr nincsen. Itt a GOA nevében Trient Affilides kíván-e valamit mondani? Majd a következő témánál, ahol árnyék jelentéstevő vagyok, fogok szólni. Köszönöm szépen. Más kér szót ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Három jelentés van. Az egységes piaci intézkedés csomagról. A bizottság mind a háromat megvizsgálja és a három jelentés végén kap majd a bizottság, eh, kép, Európai Bizottság képviselője szót, így időt nyerünk. Eh, hogy a tanácsnak van képviselő, úgy szintén a végén kapna a szót, de hát nem látom. Második jelentés. Európaiakat szolgáló egységes piac, megadom a szót Antonio Fernando Correia de Camposnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két, három, 266 ö, módosító született, ebből 52 ö, a prioritás fejezethez kapcsolódik. Tehát ö, sokfajta ö, álláspont ütközik itt. A ö, raportörökkel, a koordinátorokkal ö, többször is találkoztunk, és megbeszélést tartoztunk. A já, az árnyék jelentéstevőkkel is folytatunk megbeszélést, és a ö, többi ö, illetékes ö, szagbizottság képviselőivel is. Tehát komoly ö, munka folyt több szinten is Február 16-án az árnyék jelentéstevők találkoztak, és úgy döntöttünk, hogy egy egységes kompromisszumot állítunk elő azért, hogy az álláspontunk a konszenzus tükrözze. ennek a jelentésnek az ereje attól függ, hogy mennyire képes a parlament egyetlen egységes jelentést előállítani, amely nem mutat megosztást, osz, megoszló véleményeket. Ez a Maria Monti jelentésre is vonatkozik innovatív aspektusok is vannak itt arról, hogy az egységes piacot hogy lehet megerősíteni, és hogy lehet kilábalni a válságból. Tehát egységes európai álláspont szükséges bárnyé biztost támogatnunk kell ezzel az egységes piac intézkedés csomaggal nem szabad, hogy átfedések legyenek. Három jelentés van sok kérdéssel kell foglalkozni, és itt sajnos vannak átfedések. Azt hiszem, mégis sikerült megoldani. Mm, nagyjából egyetértünk az átfedések elkerülése ügyében. őszinte együttműködés szellemében foglalkoztunk a témával. Most kezdődnek a tárgyalások. Az árnyék jelentéstevők és a többi jelentéstevő kapott lehetőséget arra, hogy a javasolt prioritásokat áttanulmányozzák. Hét javasolt prioritás van. Az első a kép gépesítés, szakmai út, európai szakmai útlevél, piacfelügyelet, banki szolgáltatások, összehasonlíthatósága a banki díjaknak. A negyedik prioritás a dolgozók, a munkavállalók mobilitása, a nyugdíjak hordozhatósága, a hatodik prioritás a szociális klauzula. Ez kell szerepeljen minden európai jogszabályban. A hatodik prioritása roaming díjak eltörlése, illetve a közérdekű, közérdekű szolgáltatások újra szabályozása. Nem én voltam a misszió vezetője, de múlt héten több képzelő is járt Magyarországon. Ott találkoztunk magyar kollégákkal, magyar megfelelő szakbizottság tagjaival. Az első és második prioritásra összpontosított összpontosítottunk a kölcsönös elismerés, európai szakmai útlevél, illetve piacfelügyelet. A második és harmadik olyan prioritás, amelyekkel a magyar kollégák is komolyan foglalkoznak. Még ennyit eh, szeretem volna elmondani eh, személyes eh, szempontból, nem a misszió álláspontját, a Magyarországon járt küldöttség álláspontját képviselem. Ez az én véleményem. Valószínűleg holnap ki fogjuk osztani a javasolt változtatásokat Remélhetőleg még ma tudok beszélni az árnyék jelentős tevőkkel. Már csak néhány óra maradt erre, de remélhetőleg sikerül a prioritások legtalált szövegét, felvizsgált szövegét sikerül holnap kiosztani, hogyha vannak javaslatai, kérem a lehető leggyorsabban jelezzék. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért mindenkinek. Köszönöm szépen. Merci. Euh, Madame von Thune. Köszönöm szépen. Von Thune Ebenstein asszony sajnos nincs itt. Nem tudom, hogy van-e esetleg valaki, aki a helyében, a csoportja nevében kívánat szól. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, szeretnék Koreada Campos kollégának és köszönetet mondani. A múlt héten az, Magyarországon már néhány témát meg tudtunk vitatni. Stone kollega nevében szeretném elmondani azt, hogy Corel de Campos úr tervezetével nem voltunk annyira elégedettek eleinte, ezért módosítókat nyújtottunk be a frakciók nevében, de pozitívan lehet azt tekinteni, hogy most már kompromisszumos módosítók érkeztek, ez abszolút pozitív, és úgy vélem, hogy így már kompromisszumot tudunk találni, ezt Tún asszony is így gondolja. A kompromisszumos javaslatok, amelyeket a jelentés készítő terjesztett elő, azok csak a prioritásokra koncentrálnak, és számos kérdés marad nyitott. Például számunkra nyitott kérdés a szociális záradék ügye, az EPP és a liberálisok is ezzel kapcsolatban kételjüknek adtak hangot. Azt javasolnánk kompromisszumként, hogy egy szociális hatásvizsgálatot tegyünk, ezt jobban nézzük meg, mert a szociális záradék, amit javasoltak, az nem fog elérni a kívánt célokat, és nem is lehet így megvalósítani, és azt szeretnénk ugye, hogy minden megvalósítható legyen a gyakorlatban. Vannak prioritásaink is, amelyeket javasoltunk, például az alapköltségek csökkentése, a banki szolgáltatásokhoz való hozzájutás, a szakmai képzettségek elismerésének harmonizálása, illetve a nyugdíjak hordozhatóságával kapcsolatban pedig úgy gondoljuk, hogy ezzel ösztönzés lehetne adni. Ezekkel a prioritásokkal el lehet érni azt, amit az állampolgárok szeretnének, de mindenképpen várjuk a kompromisszumokat, és szeretnénk konstruktívan ezekhez hozzáállni. Köszönöm szépen, Crossman úr Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy az a vita, amit az árnyék jelentéstevőkkel folytattunk Strasbourgban, ez rendkívül gyümölcsöző volt, és nagyon sok dologban sikerült előre mozdulnunk. Mivel kevés időm van, csak az első három kompromisszumra szeretnék kitérni, itt nincsen semmilyen fajta probléma. A probléma akkor jelenik meg, amikor azokat a pontokat emlegetjük, amelyek a szociális záradékhoz kötődnek szociáldemokrataként ez nagyon fontos, de a szerződésben már, már benne van az, hogy ez meg fog valósulni. A hatástudományok kapcsán ne csak a környezetre gondoljunk, hanem arra is, hogy ennek milyen hatása lesz majd a foglalkoztatásra. Tehát a javaslatainkkal kapcsolatban meg kell nézni azt is, hogy milyen hatással lesznek ezek a szociális területre. Hogyha ezt elvégezzük, akkor sokkal többet tettünk a szociáldemokraták céljai érdekében, mint hogyha egy általános szociális zárdékot fogalmaznánk meg. Ugyanez vonatkozik a szociális szolgáltatásokra is. Itt sem lehet egy mindenki számára megfelelő megoldást találni. Tudjuk, hogy létezik a szubszidiaritás, és különbözőek a struktúrák a tagállamokban, és ezért jobb az, hogyha úgy igyekszünk elérni, elérni a célunkat, hogy nem akarunk mindent szabályozni. Egyértelmű, hogy a meglévő irányelv szociális alapokat rögzít, de a tagállamoknak rugalmasságot kell adni ahhoz, hogy a végrehajtás során figyelembe tudják venni a nemzeti sajátosságaikat is. Alapvetően el lehet mondani azt, hogy a tarifa partner, tehát a szociális partnerek eh, eh, felelőssége az, hogy itt eh, konkrét dolgokat szabjanak meg, de szerintem jó úton járunk, és hogyha a kompromisszumokkal szeret, szerintem egy jó megoldást lehet elérni, mindenképpen egy egységes megoldást kell találni, egy olyan megoldást, amelyet mindenki elfogad, mert ez sokkal nagyobb súlyt ad majd a Single Market Act-nek. Köszönöm szépen. És mindenkitől azt kérném, akik még felszólalnak, hogy legyenek nagyon rövidek, mivel nagyon kevés időnk van. Tény, hogy ez egy nagyon fontos téma, és még nagyon sokat kell dolgoznunk rajta, még mielőtt olyan kompromisszumokat találnánk, ami mindenkinek megfelelő. Hajde úr, Truman asszony helyett kíván-e szólni? Rövid leszek, mert eh, az aktuális prioritások listáját nem láttam, de amit hallottam a jelentéstevőktől, annak kapcsán szeretnék kérdezni. A banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést alapvetőnek tartom, de a jelzálók eh, piac eh, egységesítések kapcsán el kell mondjam azt, hogy itt főként a fogyasztókról van szó, de nem szabad egységesíteni a jelzálog piacot, ezt már elmondta a bizottság is, ezért azt kérd, ezt, itt egy kérdésem lenne, és érdekesnek tartom azt, hogy a liberálisok azt kínálták fel, hogy a szociális hatás tanulmányokat kötelezővé tegyék. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan vita, amelyet le kell folytatnunk, hiszen konkrétan meg kell vizsgálni, hogy miről is van itt szó. Madame McClarkin, très brief. Köszönöm szépen, McClarkin asszony, kérem nagyon röviden. Half of, of Malcolm. Malcolm Harbour nevében szólok most. Ő abszolút támogatja de Campos úr munkáját, és szeretné, hogyha a kompromisszumok a lehető leggyorsabban megszületnének, és remélhetőleg a koordinátorok is döntenek majd a jövő Strasburgi ülésen arról, hogy sikerül-e egy mindent lefedő javaslatot létrehozni, támogatja a bizottság munkáját is. Meg kell nézni a kompromisszumos javaslatokat, hogy ezek megszületnek-e ma délután, és meg kell vizsgálni a jelenlegi megfogalmazásokat a 4-es, 5-ös kompromisszumok kapcsán abszolút kész arra Malcolm, hogy a következő ülésen úgy működjön az elnyék jelentéstevőkkel és a, a jelentéstevőkkel. Ennyit szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban. Merci. Monsieur Triantafili. Köszönöm szépen, Triantafilides úr. Köszönöm szépen a jelentés készítőnek a munkáját, és szeretném elmondani, hogy egyetértünk az ő megközelítésével, hiszen itt első prioritásként a szociális dimenziót vetik fel. Egy olyan belső piacot kell kialakítani, amely a szociális igazságosságot erősíti. Néhány módosítót benyújtottunk, nagyon fontos a belső piac szerepe, a szociális szemszögből, és nem szeretnénk azt, hogyha a verseny itt esetleg csorbát szenvedne, szeretnénk a szociális partnereket bevonni akkor, amikor a belső piacról konzultálnunk. A vitáinkat az árnyékelentéstevőkkel pedig folytatni fogjuk. Köszönöm szépen. Most Gébert asszonynak és Legnert asszonynak adom meg majd a szót. Azt hiszem, hogy azt hisz, Evelyn is szót kér, de azt hiszem, hogy ugyanazt akarja mondani, amit én. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék egy pontot kiemelni, amely egy kicsit vitatottnak tűnik, mégpedig a szociális záradék kérdéséről van itt szó. Úgy tűnik, hogy itt van egy kis félreértés arról, hogy miről is vitázunk akkor, amikor szociáldemokrataként a szociális záradékot kérjük. Mi azt mondjuk, hogy szükség van arra, hogy ami a szerződésekben, a Lisszaboni szerződésben benne van, vagyis a szociális piacgazdaság a hármas cikkben is benne van ez például. Tehát ezeket, mindezt meg kell valósítani, és el kell mondjuk azt, hogy a szociális komponensek meg kell, hogy jelenjenek az európai jogalkotásban is. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy nem absztrakt dologról van szó, a szociális kérdések megjelenhetnek a szolgáltatások kapcsán. Hát nézzünk meg még egyszer a szolgáltatási irányelvet. Ebben az van benne, hogy a szolgáltatási irányelvvel nem szeretnénk azt, hogyha megkérdőjeleződne a foglalkoztatás, vagy bármi az Európai Unióban. De hogyha a szociális záradék kifejezést a liberálisok és a néppártiak ennyire támadják, ennyire problémás ez számukra, akkor úgy gondolom, hogy Antonia Correa de Campos kollégám elgondolkodik majd azon, hogy egy másfajta kifejezést találjon, hogy ez a probléma megszűnjön de ez a megközelítés, amely új a Lisszaboni szerződésben, ezt nem szabad elvetnünk, hiszen pontosan ezzel lehet növelni az állampolgároknál az Európai Unió jogakotásának elfogadását. Itt nem annyira a hatástalományról van szó szociális szempontból, ez egy másik téma. Itt arról van szó, hogy megnézzük azt, hogy a mi tevékenységünkkel mit is érünk el. Örülök annak, hogy a liberálisok azt jelezték, hogy készek arra, hogy erről vitázzanak, mert ez idáig nem kaptunk sohasem többséget a parlamentben ehhez, és hogyha ezzel ezt elérhetnénk, akkor azt mindenképpen üdvözlendőnek tartanám. Madame Weiler. Köszönöm szépen, Weiler asszony a szó. Ja, Herr Kreuzmann. Kreutzmann úr, pontosan önhöz szerettem volna szólni. Nem régiben, körülbelül egy hónappal ezelőtt véleményt adtunk a hatástalományok új formájáról, és ennek során nem tudom hányan szavaztunk emellett, de kis többség volt amellett, hogy legyenek olyan hatástalományok, amelyek a, megvizsgálják a szociális környezetvédelmi hatásokat, és ezeket sokkal jobban figyelembe veszik, mint eddig. Ezt pedig nem tette meg a bizottság. Meg kell néznünk, hogy mit szeretnénk ezzel elérni. Lenne még egy rövid megjegyzésem. Igaza volt abban, hogy Németországban és más tagállamokban a szociális partnerek a eh, felelősek a tárgyalásoknál, de vannak olyan területek is, ahol az állam keretfeltételeket eh, szab meg, például a munkavédelem kapcsán Németországban a német parlament hoz erre vonatkozólag szabályokat, és ilyenkor nem a szociális partnerekről van szó, vagy akár beszélhetnék a munkaidőről is, itt is az állam lép fel. Tehát eh, mindig vannak olyan területek eh, a bérezéstől függetlenül, ahol az állam lép fel, az állam eh, intézkedik, és vannak olyan területek tehát, ahol nem a szociális partnerek lépnek fel. Szeretném, hogyha ezt nem tévesztenénk szem elől. Köszönöm szépen. Senki más nem kért szót, úgyhogy most áttélünk a vállalkozások és növekedésről szóló jelentésre, és Buszolja úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, mondja az előadó. Köszönöm eh, szépen kollégáknak eh, a eh, hozzájárulását a munkához. Sok módosító született, és jelenleg a kompromisszumokon dolgozunk. Ez nem csak az én jelentésem, hanem a szakbizottságunk jelentése. Ezért szeretnék kompromisszumokat megfogalmazni. Remélhetőleg ezek a szakbizottságban és a plenárison támogatást kapnak. Ideológiai különbségek vannak, ezért nehéz, de minden tőlem telhetőt megteszek. 16 kompromisszumos javaslat tervezetet adtam közre pénteken a, az online kalózkodással, illetve a nem megfelelő piaci viselkedéssel kapcsolatban egyebek között egyes témák nincsenek benne a kompromisszumban. A célja a jelentésnek az, hogy megállapítsuk a legfontosabb intézkedéseket az egységes piac szempontjából. Ezért csak minden kérdéssel egy pont foglalkozik. Szeretném, hogyha tömör maradna, és összpontosulna a lényegre. Ezen túl néhány ö, kolléga új bekezdéseket javasolt olyan témákkal kapcsolatban, amelyekről a szakbizottságunk már elfogadott ö, jelentést. Meggyőződésem, hogy nem kell összevagdosni előző jelentésekből szövegeket a magunk gondolatai és lehetőség szerint új gondolatokat kell megfogalmazni. Javaslom, hogy szerdán, március 19-én találkozzanak az árnyék jelentéstevők, hogy a szöveget véglegesítsük. Tudom, hogy Strasbourgban meg fogjuk vitatni, hogy közös állásfoglalás legyen-e vagy sem. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen. Kátrász úr nincs itt. Az EPP részéről kívánne valaki eh, Kárász úr helyett szót kérni? Jó, akkor én fogok beszélni. Szeretnék, eh, szeretném megköszönni Buszoly úrnak azt a munkát, amit végzett, hiszen valóban együttműködés szellemében eh, és nagy harmóniában folyt ez a munka. Most 16 kompromisszumos javaslattal kapcsolatban azt mondanám, hogy szerintem ezek jó irányban mennek. Nem tudtam mindent részletesen megnézni, hiszen elég későn kaptam meg őket, és angolul. De azt hiszem, hogy március 9-én még majd beszélhetünk ezekről, hogy még tovább javítsuk őket, de szerintem jó irányban mutatnak. Viszont van egy pont, amiről tényleg beszélnünk kell majd március 9-én, mégpedig az általános érdekű szolgáltatásokról. Ez a szocialista és a demokrata frakciónak nagyon fontos téma. És ez a három jelentésben egy alapvető elem. Az állampolgárok számára ez ö, nagyszerű eszköz volt, hogy csökkentsük a válságnak a hatásait. Ugyanígy a vállalatok számára is nagyon fontosak voltak ezek az általános érdekű szolgáltatások, éppen ezért nagyon fontos, hogy ezzel még részletesebben foglalkozzunk. Azt hiszem, hogy kicsit részletesebben kell majd a PPP-ket is megvizsgálni, hiszen ezen válsághelyzetben amin most, amiben most voltunk, az államoknak nincsen elegendő forrásuk, és ebben a helyzetben nagyon fontosak ezek a partnerségek. És meg kell nézni, hogy mik azok, amelyek jól működtek, és mik voltak problematikusak. Ugyanígy a szolgáltatások előmozdítását illetően azt hiszem, hogy jó irányból közelítette meg a témát, viszont tovább kell menni, hiszen vannak ö, olyan gyakorlatok, amelyek egyes országban nagyon jól működtek, viszont sajnos voltak negatív példák is. Ami pedig a prioritásokat illeti. Azt gondoltuk, hogy ö, tudunk közös prioritásokat felállítani, ö, és azt hiszem, hogy a lehető legtöbb jelentésben és a lehető legtöbb frakción belül meg kell találnunk a, ezeket a közös prioritásokat. Nos, azt hiszem, hogy a közös prioritásokról szóló részt kellene kicsit tovább erősíteni. Buszoly úr, a 38-as módosítás, amelyet Ingebárk asszony és én terjesztettünk elő, nos hát ezt Pervans Berez jelentésében nagy többséggel szavazta meg a parlament. Nos, szeretném, hogyha a plenárison hasonlóképpen koherensen járnánk el ezen módosítással kapcsolatban. Äh, Jó az, hogy most Vernyó asszony után szólhatok, mert eh, valóban úgy vélem, hogy ügyelnünk kell arra, hogy eh, ne, hogy ahhoz járuljunk hozzá, hogy felaprózódik a jogalkotás. A, szolgál, a, jog, a szolgáltási kérdésekben, a zöldkövel kapcsolatban a bizottság bejelentette, hogy a következő év elején át fogja tekinteni a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályokat. Hogyha ezt valóban megteszi, és így valóban egyszerűsödik az, az eljárás, akkor nincs értelme annak, hogy egy vagy két hónappal korábban egy hasonló jogszabályt hozzunk létre a szolgáltatási koncesziókkal kapcsolatban, hiszen ez csak felaprózná jogalkotást és sokkal komplexebbé tenné az életet a KKV-k számára. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság egy egységes keretet hozna létre, és hogyha áttekintik a közbeszerzési szabályokat, akkor egy csomagot hozzanak létre, és ne intézkedésenként haladjon, mert ennek nincsen értelme. Amit Venyó asszony mondott a PPPK kapcsolatban, itt már van egy új kezdeményezés az euró kötvény, euró projekt kötvények kapcsán, és itt Buszoly úr is tett javaslatot. Thank you. Um, I'm speaking today on behalf now. Köszönöm szépen. E, most Köznyöksznek e, úr nevében e, beszélek Busoly úr jelentéséről, amelyet nagyon jónak tart, ezért nem is nyújtott be sok módosított. Örömmel támogatja a ö, lépéseit, hogy a ö, módosítások ö, bekerüljenek a közös ö, dokumentum, az egységes piac intézkedés ö, csomagba az ötös kompromisszum érdekli különösen, illetve a szerződés jogának harmonizációja. Ez utóbbi kapcsolatban a kompromisszumot nem biztos, hogy tudja támogatni. Az Európai Parlament munkája esetleg nem ebbe az irányba mutat a szerzősi jog harmonizációval. A nyolcas kompromisszummal, a kalózkodással kapcsolatban azt is úgy véli, hogy meg kellene változtatni a megfogalmazást a 13-as módosítóval kapcsolatban, a konszolidált adóalappal kapcsolatban, az egységes adóalappal kapcsolatban úgy vél, hogy nem sikerült beemelni ebbe a 128-as módosítót, ezért ezt át kellene fogalmazni. A 16-os kompromisszum szintén nem fogadható el Grözösnek úr számára. Az egységes piaci intézkedés csomag nem ebbe az irányba kell elá, elinduljon a véleménye szerint. Új prioritást kellene megállapítani. Ennyi, köszönöm szépen. Madame Swenson. Köszönöm szépen, Svensson asszony. Tack för ordföranden och stort tack till... Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. andra Köszönöm szépen. Én szeretnék köszönetet mondani a többi jelentéstevőnek is. Mivel nagyon jól tudtunk együttműködni, és eh, így egy nagyon jó kompromisszumra is tudunk majd szerintem jutni. Csatlakozom azokhoz, akik már szóltak a szociális záradékról, illetve a szociális dimenziókról. Amikor a vállalatokról és a növekedésről van szó, azt hiszem, hogy itt hang, hangsúlyozni kell, hogy mennyire fontos a vállalatok, illetve a növekedés szempontjából a szociális dimenziónak a figyelembevétele is és csatlankozom az elnökasszonyhoz is. Itt nem annyira a koncepció az, ami a lényeg, hanem a lépéseknek a, li, a tartalma, illetve azoknak a hatásai. Ami a határokon átnyúló pályázatokat illeti, közbeszerzési pályázatokat, illetve azoknak a hozzáférhetőségét a kis és középvállalatok számára. Most mi azt ezzel kapcsolatban egy módosító javaslatot nyújtottunk be, amiben hangsúlyoztuk a közszféra jelentőségét, és ezen közbeszerzési pályázatoknak a jelentőségét a KKV-k életében. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos elem. És nagyon fontos, hogy a KKV-k is részt vehessenek az ilyen pályázatokon. És ha még megengedik, akkor azt is elmondanám, hogy a határokon átnyúló beruházásokkal kapcsolatban is van egy fontos elem, amit, amiről meg kell emlékezni, és a ö, kockázati tőkével kapcsolatban is van egy ö, fontos dolog itt még. Ezzel kapcsolatban néhány szóval ki kellene egészíteni a szöveget, ö, miszerint a kockázati tőkének a szabályozását meg kellene oldani minden egyes tagállamban. Azt láthatjuk a nemrégiben történt eseményekből, hogy valamiféle szabályozásra szükség van. Ez nagyon fontos a KKV-k számára is, Fontos, hogy a komoly KKV-k támaszkodhassanak valamiféle ilyen típusú forrásokra. Azt hiszem, hogy ennyiben most abba is hagynám, mivel nagyon rövid az időnk. Köszönöm szépen, Svensson asszony. Zsüven úr kért még szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Buzsaja úrnak a munkát, amit ezen jelentés elkészítésével tehát visszatérnék a szabadalmakra. Ez egy nagyon bonyolult téma, amivel kapcsán nagyon eltér, eltérőek az álláspontok. Megerősített együttműködésre kellene bátorítani a tagállamokat. Itt a 114-es, 120-as, 124-es módosítók a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy Ezeket is hangsúlyozni kéne, és megfelelő hangsúlyt kéne ezekre fektetni. Azt hiszem, hogy ezek olyan módosítók, amelyek fontos lépéseket tesznek a, az európai vállalkozók számára. A 222-es módosítóval kapcsolatban mondanám, hogy a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok kölcsönösségére épült ez a módosító. Azt láthattuk, hogy a múltban sajnos túl nagy volt a naivitás, igazándiból csak partnerekről beszéltünk, de nem beszéltünk versenytársakról. És azt hiszem, hogy a lojalitás a kereskedelmi kapcsolatok kölcsönösségében alapvető fontosságú kell, hogy legyen. Köszönöm szépen. Mielőtt ott átadnám a szót a bizottságnak, azt elmondanám, hogy a Strasburgi plenáris ülésen a megerősített együttműködés keretében a szabadalmakkal kapcsolatban egy nagyon erős üzenetet már küldtünk. Panamer Brenternek adnám meg a szót most, hogy elmondja, hogy mi, milyen célok vezérlik a bizottságot, és kérem, hogy a lehető legrövidebben foglalja össze. Köszönöm szépen, elnök asszony, az a bizottság célja, akár csak az elnök asszonyé, hogy prioritásokat sikerüljön megállapítani, és ezeket nem kell ezeket úgy kell fókuszálni, hogy a szükséges akciókat meg tudjuk fogalmazni. A szükséges akciókat pedig a lehető leggyorsabban lehessen végrehajtani 2012 végéig. Nagyra értékeljük a három jelentés erőfeszítéseit, hogy prioritásokat állapítson meg. Barozó elnök úr is ezt az OHEAT fejezte ki, februárban az egységes piac intézkedés csomaggal kapcsolatban. Nagyon feszített a, az ütem a parlamentnek is, a bizottságnak is. A, remetőleg a vita befejeződik ma este, hivatalosan ez a konzultációs időszak vége, és a bizottság gyorsan jelentést ír a konzultáció eredményéről. Ez a jelentés rendelkezésre fog állni, és így mindannyian erre alapulva tudunk tovább dolgozni, és áprilisban meghatározni a következő tendőket április közepén reméljük elfogadni a bizottságban <clears throat> a végső döntést. Ezután a versenyképességi tanács rászolás fogad el remélhetőleg május során. Így tehát elnök asszony a lehető legrövidebb időn belül megpróbáljuk elfogadni a megfelelő intézkedéseket, és így jövő év végére reméljük lezárni az ügyet. Elnök, köszönöm szépen. Szeretnék röviden elmégezhetni az ütemtevre. Szavazunk ö, szakbizottságban március 16-án plenárison áprilisban. Egy kicsit lemaradtunk, de ez fontos vita volt, szükség volt rá, mi a Strasbourgban találkozunk, most pedig eh, áttérünk a szavazásra. Eh, mindenkinek itt van a kártyája? Nem, pedig mondtam az ülés elején, mindig vannak rossz tanulók. Eh, valaki el tudna menni, hogy elhozza neked? Nem, Párizsba maradt. Hát ez egy kicsit kellemetlen, de akkor plusz egy szavazat az EPP-nek majd, mindig hozzáadjuk, mindenkinek megvan a szavazókártya, akkor kezdjük. Nem, Schwab úr, Evelyn még nem érkeztek meg. Tehát akkor Kérem, hogy csendben tudjuk megtartani a szavazást. Na, tessék, nem rossz tanuló. Megtalálta a szavazókártyát. Gratulálok. Hát van még fejlődni, de már ez is jó. Van még mit fejlődni. Kérem, hogy aki a termet elhagyja, ezt csendbe tegye meg. és átadom a szót Krisztel Seldemózénak a szavazás előtt. Er ganske er Köszönöm szépen. Elég egyszerű a helyzet, csak két módosító indítvány van. Egy olyan módosító van, amelyet én fogalmaztam meg. Mind a két módosítót támogatom, és remélem, hogy a szakbizottság is elfogadja. Ezeket több mondani valom nincs. Alors, comme... Mivel a szavazás rövid, gondolom nem lesz problémás, és készfeltartással szavazhatunk. Negyedik a bekezdés. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. 5A bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás elektronikusan mellette Mindenki készen áll? Két fő hiányzik. 14-en szavaznak az EPP nevében? Harmincan szavaztak, ö, 20, ö, nem, 11, akkor rendben. Jó, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva nagyon nagy többséggel, nulla ellene, nulla tartózkodás. Gratulálok Krisztelre. Második szavazás. Karász úr jelentősen kapcsolatban Schwab úrnak átadjam a szót. Karasz úr nem lehet itt, elnézést kell kérjen sí baleset. Egy angol hölgyet csókolt meg éppen, hát baloldalon volt, nem kellett volna áttérjen Karasz úr a baloldalra. Hát mindenesetre gyógyulást kívánunk, most pedig akkor szavazás következik. készfeltartással. Első bekezdés, második módosító mellette. Első bekezdés, második módosító. Kártyával? Jó, azért, hogy egyértelmű legyen. Mellette, ellene, Elutasítva. Első bekezdés kártyával, első módosító mellette. Elfogadva. Első bekezdés, hármas módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette ellene elutasítva? Elutasítva. Inkább ellenőrizzük, hogyha nem világos. Ö, mellette ellene tartózkodás lezárjuk tényleg elutasítva igaza volt hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva hetes mellett ellen tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második bekezdés, kilences módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Harmadik bekezdés, tízes módosító mellette ellene ellenőrizzük. Tízes módosító, harmadik következés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Harmadik bekezdés, 11-es módosító. Készfeltartással mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as módosító mellett ellen tartózkodik elfogadva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik bekezdés, 14-es módosító. Itt részenkénti szavazás van, az EPP kérte. Első rész mellette ellene ellenőrizzük elektronikus módon. 14-es módosító ö, harmadik bekezdés. Megnyitom. Első rész. Lezárom. Elutasítva. 15-15 arányban. Második rész, szinte részenkéti szavazás van. Megnyitom. Második rész. Második rész. Megnyitom. Lezárom. Hát itt nagyságrendi <laughs> különbség van, elfogadva. Ötödik bekezdés. Első kompromisszum. Mellette. Ellene. Elfogadva. Most pedig áttérünk a 19-es módosítóra. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 20-as módosító Ötödik bekezdés. Jó, akkor ellenőrizzük. 19. módosító 5. bekezdés. Megnyit osztás. Lezárom a szavazást. 19-esről tehát tényleg rosszul látok, elnézést kérünk, elfogadva. 20-as módosító készfeltartással, mellette, ellene, tartózkodás, bőven elfogadva. Hatos bekezdés, 21-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 22-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as módosító. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es okafogyott, 26 visszavonva, 8. bekezdés 28-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elutasítva, de ellenőrizzük. Szerintem elutasítva. 28-as módosító, 8 bekezdés mellett. Megnyitom a szavazást pontosabban. Lezárom. Elutasítva egy szavazat többséggel. <clears throat> 27-es módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 29-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 8 bekezdés. 30-as módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 31-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva záró szavazás e, részenkénti szavazásban. Nem, részenkénti szavazás, megnyitom. Lezárom. Igen, hát látják az eredményt egyhangú döntés. Gratulálunk a jelentéstevőnek, át kell majd adni neki, ettől bizonyára gyógyul. Most pedig áttérünk Krajcman úr jelentésével kapcsolatban a szavazásra. Krajcman úr kére szót. Nem. Akkor s'exprimer? Oui, madame la présidente. Igen, szót kér. Egy ö, szóbeli módosítót szeretnék bemutatni. Az első kompromisszummal kapcsolatban Krajszman úrral beszéltem az előbb, ö, és a szavazás során ezt szeretném bemutatni. Mivel utolsó percben érkezett módosítás, kérem, hogy olvassa fel teljességben. Arról van szó, hogy az egyes kompromisszumba kerüljön be egy mondat, a következő mondat felhívja a tagállamokat, hogy stratégikus politikát dolgozzanak ki az idény munkásokkal kapcsolatban. Ez betoldás a az egyes kompromisszumos módosítóba. Normalement. Est-ce qu'il y a des objections? Ellenvetés fejve a tagállamokat, hogy specifikus politikát dolgozzon ki. Talán az egész módosítást kellene felolvasni. Juvin úr, talán az egészet fel kéne olvasni, hogy világos legyen a szavazás. Jó, rendben angolul így hangzik, felhívja a tagállamokat, hogy a szakképzés könnyítse meg az idegenforgalom terén, és támogassa a specializációt az európai turizmusban, és kéri, hogy javuljon és kölcsönös elismerésben részesüljön a képzettség a az idegenforgalomba, hogy könnyebb legyen a szakképzett dolgozóknak és azoknak, akik szakmát cserélnek az iparvárhelyzet, És itt betoldás. Felhívja a tagállamokat, hogy dolgozanak ki speciális politikát az idény munkásokra vonatkozólag, és innét folytatódik az eredeti szöveg, támogatja a bizottság erőfeszítéseit, hogy szakmai kártya igazolvány legyen, ez az idény munkások foglalkoztatását elősegíti. A szakmai igazolványt az idegenvezetők körében is érinti. Ez. Gibasszony. Ich möchte in a frakcióm nevében szeretném elmondani azt, hogy ezt a szóbeli módosító nem tudjuk elfogadni, mert ez teljesen új dolgot illeszt be a szövegbe, és ennek a, a ható hatása nem annyira belátható. Lehet, hogy jobb lenne, hogyha majd a plenárison nyújtanák ezt be módosítóként, de adhok módon így most benyújtani ezt nem tudjuk elfogadni, ezt elutasít. Juvin, Juvin úr most válaszolhat. Elnök asszony és Gebárt asszony, az első számú kompromisszumos javaslatot az egyes képviselők javaslatai alapján született meg, amelyek közül az egyiket én nyújtottam be, és abban már szerepelt az idénymunkások fogalma. Tehát az én általam beterjesztett mondat itt most nem teljesen új, hiszen egy javaslatnak már a részét képezte, aminek alapján a jelentéstevő megfogalmazta a kompromisszumos javaslatot. Ahogy mondtam, az a problematikus egészségére. Da ist eine allergische Reaktion offensichtlich unterwegs. Valószínűleg allergiáról van szó. Mit Saisonarbeiter zu tun. Äh, aber wie gesagt, also ich würde... Äh, Ahogy mondtam, Zsiván úrnak äh, javaslatot tennék. Nagyon nehéz kérdésről van itt szó, és úgy gondolom, hogy itt egy helyes eljárást kell alkalmaznunk. Azt javasolnám, hogy ezt a szóbeli módosítót most ne vegyük bele a szavazásba. Ha megnézzük a szabályzatot, tekintve, hogy itt egy szóbeli utolsó pillanatban benyújtott javaslatról van szó, szóval egy jelenvetés van, nem veszük figyelembe. Zsivan urat támogatom, még akkor is, hogyha egy saját kezdeményezési jelentésről van szó, akkor is azt kérnénk, hogy a kompromisszumos csomagba helyezzék majd bele a plenárisra ezt a módosítást. Nagyon, nagyon fontos lenne ez. On peut très bien le laisser pour la plénière, non? Meg, meghagyhatjuk ezt a plenárisra. Kreutzmann úr. A kollégin Gebhardt Gephardt asszony a hatásokról beszélt. Itt most nem az átlagos munkavállalókról van szó. Én pozitívan tekintettem ezt, ezért mondtam azt, hogy ez lehetséges. Ha ön ezt negatívan látja, akkor azt kell tennünk, amit az eljárási szabályzat előír. monsieur, euh, personnellement... Nos, személyesen én Evelynnel értek egyet hiszen ahogyan ez itt most a papíron szerepel, eléggé félreérthető. Semmiképpen sem szabad az idény munkásokkal szemben diszkriminációt alkalmazni. Most tekintve, hogy ö, itt nagyon ö, félreérthető a szöveg, ráadásul itt vannak még a fordítások, és azt hiszem, hogy mindenképpen el kell kerülni egy ilyen félreértést. Zsüven úr! nem akarok vitatkozni a témáról, de azért azt el szeretném mondani, hogy mivel ez egy turizmusról szóló szöveg, nagyon fontos lenne, hogy szerepeljen abban az idénymunkás kifejezés, hiszen ezzel figyelembe vehetnénk az ágazatnak a sajátosságait. Nos, azt hiszem, Schwab úrnak a javaslata teljesen jó. Huli asszony. Ausdrücklich Schwab urat támogatnám, mert Géphárt asszonynal ellentétben én úgy gondolom, hogy olyan hogy itt valami belekerülne, mert itt vannak problémák, de ha ezt a plenárisra hagyjuk, a, akkor azt is megértjük és támogatjuk azt is. monsieur. Sajnálom, elnök asszony, nagyon kedves volt eddig velem. Most hát én úgy gondolom, hogy nem lehet egy ilyen módosítás alap plenáris elé lépni. Most van erre lehetőség, vagy nem? Excusez-moi. C'est Nézzük most a szabályzatot. Most elvileg nem szabad utolsó pillanatban módosítási javaslatot tenni, hogyha mégis, akkor ö, itt kell arról szavazni, és ö, arra van, az kell, Tehát a eh, jelentéstevőn, tehát eh, Krajcman úr, viszont sajnos most nem hallgat, tehát a eh, vélemény fő bizottságának, a jelentés az egyetértésére, valamint a parlamenti képviselők egy tizedének a jóváhagyására van szó, szükség. Tehát megszavazzuk a kompromisszumot, majd szavazunk a szóbeli módosításról, aztán megnéz, meglátjuk, hogy mi történik a plenárison. Non, mais je pense Voilà. Bon, alors, on va voter sur. Tehát Szavazunk először a kompromisszumos javaslatról, ahogyan azt eredetileg terveztük, és aztán szavazunk Zsüven úr utolsó pillanatban benyújtott egy módosító javaslatáról, és, az, és meglátjuk, hogy az plenáris elé kerül, vagy sem. Ez így megfelel? question, c'est que c'est presque impossible de déposer des amendements au rapport d'initiative parce qu'il y a une nouvelle version ah, oui, de l'article. Normalement, au rapport d'initiative... Hát elvileg egy saját kezdeményezésű jelentés az nem lehet, szinte lehetetlen utolsó pillanatos módosítást beterjeszteni. Ragaszkodok ahhoz, hogy az eljárási szabályzat szabályait megfelelően alkalmazzuk. Hogyha ma elkezdünk kivételeket tenni, akkor soha nem fogjuk betartani a szabályokat. À mesure où il y a une objection, on le prend pas. Tehát, ha egy ellenvetés van, akkor nem tudjuk figyelembe venni ezt a szóbeli javaslat, módosítási javaslatot. Hát az új szabályozásban egyáltalán nincs lehetőség utolsó pillanatos szóbeli módosító javaslatra. Elnök asszony, most a, az eljárási szabályzat értelmében plenárison nem lehet ö, utolsó pillanatos szóbeli módosítás javaslatot tenni. Viszont ö, itt lehetne. Viszont van egy ellenvetés. Tehát az elnök. A jelentésért felelős fő csoportnak, tehát a közlekedési szakbizottságnak nyújthatja be ezt az utolsó pillanatos módosítási javaslatot. Elég bonyolult. fort, mais qui est pour la compromis Ki támogatja az első számú kompromisszumot? Ki van ellene? Tartózkodás? megszavaztuk. Most pedig a tízes módosítóra térünk át. Itt megint csak érkezett egy utolsó pillanatos módosítójavaslat Szenelova asszonytól. A saját módosítóját szeretné módosítani, tehát kérem, hogy most olvassa fel a javaslatát teljesen. Pani předsedající, já doufám, že to celé... Köszönöm szépen, hogy megkaphattam a szót. Nem szeretném bonyolítani a helyzetet, csak az utolsó részét szeretném az eredeti javaslatnak visszavonni. Magyar, angolul fogom folytatni. Arra szólítunk fel, hogy kölcsönösen ismerjék el a szakmai a szakképzettséget a turisztikai iparágban azért, hogy a szakképzett dolgozók és azok, akik pályát váltanak, munkát találhassanak ebben a szektorban, azon feltétel mellett, hogy ez nem vezet majd a szolgáltatások romlásához. Köszönöm szépen! Tombé uniquement euh, la dernière partie de la tehát az utolsó mondat utolsó felét szeretné törölni, vagy az egész mondatot? Volite, odpadne pouze část té poslední věty. Csak egy részét törölném, mégpedig az utolsó mondatnak, onnantól, hogy including the provision, stb. A harmadik országba származó turisztikai munkatársakat, illetve... Hát csak onnan, hogy ideértve a harmadik országbeli idénymunkások által történő idegenforgalmi szolgáltatás nyújtást. Van-e valaki, aki ezt ellenzi? Kreutzmann úr. Én ezt nem tudom ö, ö, elfogadni. Elutasítom. <laughs> Donc nous votons l'amendement 10. Tehát a tízes módosítóról szavazunk úgy, ahogyan az a szóbeli módosítás előtt volt. Elle, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Most a 15-ös módosítás következik, Zsüven úr javaslata mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Első bekezdés 17-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Elnézést mondja az elnök mondja, elfogadva. Egy C bekezdés második kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19. módosítás, megosztott szavazás első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene, Schwab úr mind a kettőre szavazott? Tehát ellene, tartózkodás, elfogadva. Második bekezdés, harmadik kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, talán ellenőrizzük. Tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Harmadik bekezdés, négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Harmincadik módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 31-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3B bekezdés 32-es módosítás mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. 33-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 34-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 35-ös módosítás mellette, ellene, ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást a 35-ös módosításról. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 40-es módosítás 4-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es és 42-es módosítás mellette, ellene, elnézést, ez okafogyottá vált, 43-as módosítás, az is okafogyottá vált, mivel a 38-est elutasítottuk, akkor 44-es módosítás következik, mellette, tehát 44-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk. 39-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes bekezdés, 48-as módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 45-ös módosítás. Mellette, ellene, ellenőrizni fogjuk ezt is. Megnyitom a szavazást a 45-ös módosításról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 46-os módosítás mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. 47-es módosítás mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 52-es módosítás mellette. Ellenem tartózkodás elfogadva. 49-es módosítás mellette ellene ellenőrizni fogjuk. Tehát megnyitom a szavazást a 49-es módosítójavaslatról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 50-es módosító. Mellette. Ellenem tartózkodás elfogadva. 51-es módosító el, mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. 4B bekezdés, 53-as módosító javaslat mellette, ellenem, ellenőrizni fogjuk. Tehát 4B bekezdés, 53-as módosító javaslatról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 56-os módosító javaslat mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 55-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 57-es módosító két részben. Első rész mellette mellett, ö, ellene, tehát 57-es módosító. Első rész. Két, két részből áll. Tehát megosztva szavazunk erről. Tehát első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk. Tehát második rész. Megnyitom a szavazást. Az 57-es módosítójavaslat második részéről megnyitom a szavazást. Közben azt mondják, hogy a szavazó lista nem jó. Úgy tűnik, hogy a lista nem volt jó, és az előbb a teljes 57-es módosítóról szavaztunk. Egy részenkénti szavazásról szóló lista van előttem, állnak asszony. Ah, bon, alors, rien ne m'épargne aujourd'hui pour les votes. Alors, on me dit finalement qu'il faut voter en deux parties. Végül is úgy tűnik, hogy senkinek sem lehet hinni. Most azt mondják, hogy mégiscsak két részenkénti szavazás van. Az első részről már szavaztunk, a második rész a regionális költségvetésről szól. Tehát az első részt elfogadtuk, most a másodikról szavazunk. Mellette, ellenem, elutasítva. Tehát az első részt elfogadtuk, a másodikat elutasítottuk. Menni fog ez. Negyedik célbekezdés 58-as módosító mellettem. Ellene tartózkodás elfogadva. 59-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 60-as módosító mellette ellene. Azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk, de ellenőrizni fogjuk. Tehát 60-as módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A preambulum pontok. A. Eh, preambulum pont első módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Második módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes módosítási javaslat mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosítási javaslat mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes módosítási javaslat mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És most a végső szavazás következik. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk. Gratulálunk az előadónak. Van egy végső, egy utolsó szavazás. Szenalova asszony jelentéséről. Első bekezdés, első kompromisszum. Ki van mellette? Tehát első bekezdés, első kompromisszum. Most úgy tűnik, hogy megint csak nem jó a lista. Hát itt igazándiból megint részenkénti szavazásra lesz szükség. Tehát első bekezdés, első kompromisszum, annak is az első része. Mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. Második rész, a constantly szóval együtt, tehát mellette, ellenem, talán ezt is ellenőrizni kéne. A második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Most megyünk a második bekezdésre. Ennek is nincsen vele semmi gond. és három szóbeli módosító javaslat érkezett. Un amendement comment c'est fait C'est M. Crac qui a un amendement oral. Alors C'était notifié dans la liste, donc euh, on n'a pas eu d'objection, on peut voter comme ah ça. Ah bon, alors il y avait un amendement oral. Rendben, akkor volt egy szóbeli módosító Louis Grektől, euh, de ez szerepel a listán lehet szavazni. Második bekezdés új három módosítóval, amelyet tehát jegyezte. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második bekezdés. Négyes módosító. Mellette. Négyes módosító, tehát mellette ellene Megnyitom. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Utána 2 C bekezdés. Mellette ötös módosító Ötös módosító mellette ellene elutasítva. Harmadik bekezdés, kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, és így a három 3 bekezdés nyolcas as bek, módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. kilencedik módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Harmadik bekezdés, 3C bekezdés. Itt uh, újból részenkénti szavazás, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Negyedik bekezdés, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig ötödik bekezdés, négyes kompromisszum mellette. Ö, nem, részenkénti szavazás következik. A teljes szöveg kivéve of the social and economic impacts, az első rész, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene ellene látom akkor kártyával lesz világosabb négyes kompromisszum második részről szavazunk ötödik bekezdés lezárom elutasítva és átérünk az ötödik bekezdésre, 17-es módosító mellette, mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 5B bekezdés, 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es módosító mellette, ellene, ellenőrizzük. Ellenőrizzük, megnyitom a szózást, ötös bekezdés, 18-as módosító. Lezárom. Elfogadva. Hatodik bekezdés, 20-as és 21-es módosító együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetedik bekezdés, ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes bekezdés, 23-as módosító, szóbeli módosítót nyújtottak be, mellette, ellene, tartózkodás nem, nem, nem jól jeleztek. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Huszonnegyedik módosító, hetedik bekezés, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most következik a záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki? Lezárom. Elfogadva. Gratulálok. Ez volt az utolsó szavazás. Nem volt könnyű, azt hittem, hogy könnyű lesz. Most pedig átadom a szót, hogy elnököljen az elnökséget átadom kedves kollégámnak. hour late. We're, okay. we're half an hour late at the moment. Merci. Okay, merci. Okay, dear colleagues, we are half an hour. Kedves kollégák, fél órás késésbe vagyunk egyelőre. Azonnal eh, kezdjük, és szeretném megadni a szót az előadónak, Wim van de Kamp úrnak, hogy mutassa be a dokumentumát a két vagy háromkerekű járművek, vagy négykerekű motorkerek jóváhagyása és piacfelügyeletéről a megjegyzések. Kérem, nagyon tömören csak a témáról szóljanak. So please, Mr. Van de Kampur. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Nagyon jó, hogy mindenki itt van. Ehm, <clears throat> mevrouw de voorzitter, ik denk dat... Elnök asszony, úgy vélem, hogy ez a munkadokumentum önmagáért beszél. Szeretnék a munkatársaknak köszönetet mondani a segítségükért, a támogatásukért, az elkövetkező hetekben és hónapokban döntéseket kell hoznunk a javaslat hatájáról is, vagy a, ahogy angolul mondjuk, the scope of the proposal. Döntenünk kell a környezeti követelményekről, az euró 5-6-ot hogyan lehetne, milyen tempóban lehetne bevezetni. Ezen kívül döntenünk kell a fékrendszerekről is. Tudom, hogy ez eléggé technikai jellegű kérdés, például az, hogy mikortól lesznek kötelezőek az új fékrendszerek, és döntenünk kell az OBD-ről, vagyis a fedezeti diagnosztikáról. Ezen kívül beszélni kell a karbantartási információk elértés, eléréséről, tehát milyen független szerviz lehetőségek vannak, illetve arról, hogy mit történik hogy valaki saját maga szeretné szervizelni a járművét. Ezen kívül vitáznunk kell a, az időtáblázatról is, hogy mikor lehet bevezetni a különböző intézkedéseket, és azt is meg kell néznünk, hogy lehet-e ezt egyszerűsíteni, ezt a táblázatot. Szeretném megegyezni, elnök asszony, hogy két munkalátogatásunk volt. Január 28-án Lélistadban voltunk, Hollandiában. A, megvizsgáltuk az ABS fékrendszereket ott. Csütörtökön és pénteken pedig munkalátogatást tettünk Bolonyában, és pont a Deirában, ahol a különböző gyárakat látogattuk meg. Az árnyék jelentéstevőinknek szeretném elmondani azt, hogy a közlekedési és turisztikai szakbizottság létrehozta a véleményét, számos értékes megjegyzést tettek ezen a rendelettel kapcsolatban, és szigorú előírásokat terjesztettek elő. Annyit szerettem volna a vita bevezetéseként mondani. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig Engepárt asszony elment, akkor Nem, később jön. Adél Hole. Köszönöm szépen. Nem csak udvariasságból szólok, tényleg eh, érdekel az, hogy... Szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek, szerintem nagyon jó, értékes ez a dokumentum, eh, pontosan a fején találja a szöget, vannak olyan témák is, amelyeket még kritikailag meg kell vitatnunk az elkövetkező hetekben a hatályt illetően bizonyára tudják, hogy a motor által hajtott biciklik, ezek az elektronikus biciklik, ezek 25 km per órára nem mennek többel, ezért ezeket kivettük ebből a hatályból. Mindenképpen az az érdekünk, hogy a környezetvédelem területén valami történjen, hogyha túlságosan erősek az előírások, vagy túl a bürokrácia, ez nem annyira jó. Igazuk van, igazuk van abban, hogy a környezetvédelem kapcsán valamit tenni kell, ez mindenképpen téma lesz, és az időterv, az ütemterv, és ugyanilyen fontos, meg kell nézni azt, hogyan lehetne ezeket jobban koordinálni annak érdekében, hogy ne legyen túlságosan sok különböző ütemterv. Sajnos nem tudtam részt venni a látogatásokon, Májusban is lesz majd még egy látogatás, ezen sem tudok majd részt venni sajnos, de minden itt a parlamentben lévő rendezvényen részt veszek, és mm, abszolút érdekel ez a téma. Már számos tárgyalást folytattam, és szerintem hamarosan meg tudjuk határozni az álláspontunkat. Köszönöm szépen. Mendes úr kap lehetőséget. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. A kitűnő látogatásokat is szeretnék köszönetet mondani, főként az olaszországiért. Valóban sok mindent megtanultunk, szeretnék egy dolgot hozzátenni, mert egyetértek a megjegyzésekkel, de ha lehetséges, akkor én szeretném hogyha itt figyelembe vennénk az eredet megjelölést is, mert amit hallhattunk az elmúlt héten, az az volt, hogy nagyon sok hamisított motorkerékpárt hoznak be a világ különböző részeiről, és ezért nagyon fontos az, hogy igazi Veszpán száguldozzunk, és ne egy kínain. Next one will be Madame Clarkin. It's your, it's your day today. Köszönöm szépen. És ismételte Malcolm Harbour nevében szólok hozzá, teljes mértékben támogatja Fandenkamp úr jelentését, mivel számos kérdést ellenzett a bizottság. Ez egy jó lenne, ha lenne egy egyszerűsített ütemterv, mert ez egyfajta átláthatóságot jelentene a gyártók számára. Ezen kívül a különböző követelményeket hatástanulmánynak kell alávetni, tisztázni kell a technikai információ kérdését, ezt hogyan fogják kezelni. Ezt különböző kompetenciák fedik le. Sajnálom, hogy ha nem fejezem ki magamat világosan, nem azt szakterületem. Ezek kívül vannak még kifogások az elektronikus biciklikkel kapcsolatban, és remélhetőleg ezeket a javaslatokat sikerül majd kiterjeszteni ezekre a biciklikre is. Elnök, köszönöm szépen. Úgy tűnik nekem, Eh, McClarkin asszony, nem csak az ön szerencsés, szerencsés napja hanem Harbour úr szerencsés napja is, mert ennyire még soha nem nézett jól ki. Eh, Gephard asszony következik. Köszönöm szépen, én is átváltozok, mert Westphal kolléganő nem tudott eljönni, mert éppen szavaz egy másik szakbizottságban, és engem kért fel arra, hogy képviseljem őt, sőt, még írásban is ideadta a szöveget, hogy mit szeretne elmondani, ezért felolvasom, az a legegyszerűbb. Szeretne mindenkinek köszönetet mondani, főként Fennekamp úrnak, hiszen nagyon nagy szerepet vállalt ebben a dossziéban, és minden résztvevőnek, aki részt vett a munkában, köszönetet mond, ezt nagyon jónak találja. Ami a struktúrát illeti, A munkadokumentum nagyon jó, és remélhetőleg ez a munkastruktúra majd megmutatkozik a jelentés tervezetben is. Egyszerűen felolvasom, mint leírt a kolléganő. Osztom azt a véleményt, hogy a mobilitás egyre másabb lesz a városokban, nem csak járművekkel, nem csak autókkal, hanem két kerekű járművekkel is sokkal többen fognak utazni, például motor által meghajtott kétkerekű járműveken. Van der Kamp úr jelentéséhez hozzászólva egy-két általános megjegyzést. Nem szabad elfelejteni azt, hogy mi is a bizottságnak itt a hajtóereje. Itt azt szeretnék, hogy a 23 évig érvényes lenne ez a rendelet, mert ez biztonságot adna az előállítónak. Az L járművek előállítói főként KKV-k, és jármű kategória alapján a járművek előállítása egy-két cégre koncentrálódik. Ez a szektor azonban globális is, tehát globális versenyben vannak. Ezért ezeknek a gyártóknak nagyon fontos az, hogy hosszú távra tudjanak befektetni az új technológiai lehetőségekbe. Tudnunk kell azt is, hogy a rendelet szabályai kihatnak majd az európai belső piacra is. Egy olyan ipari területre hatnak ezek ki, ahol régóta nem volt fajta beavatkozás. Abból indulok ki, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott rendeletnél, és a bizottság úgy gondolja, hogy nagyon kiegyensúlyozott a rendeletjavaslata, és ezáltal egy gazdagítás lesz. Biztos, hogy lesznek olyan előállítók, akik nem tudják majd ezeket a követelményeket teljesíteni, és ezért fontos az, hogy ezeket a járműveket kiigazítsuk a jelenlegi korhoz, mindenképpen biztonságosnak és környezetbarátnak kell lenniük. A biztonságosság és a környezetbarát jellemző, az nagyon fontos a fogyasztók számára is, de ez nagyon fontos annak a szempontjából is, hogy tervezhető legyen ez az iparág nagyon sokat írt a kolléganő. Egyetértek a jelentés készítővel abban, hogy a rendelet hatáját még javítani kell, bizonyos kategóriákat egyértelműsíteni kell, ugyanúgy, mint a könnyen motorosított járművek esetében, illetve az olyan járművek esetében is, amelyeket felmentettek a típus jóváhagyás alól. Ezért megfelelő rendeleteket kell létrehozni, rendelkezéseket kell létrehozni, Szeretnék eh, az ATV-re, az e-bike-okra e utalni. Hát igazából mondja a hozzászóló, nem tudom, hogy miről van itt szó pontosan, de nem az a lényeg számunkra, hogy milyen piaci részesedéssel rendelkeznek ezek, hanem inkább az, hogy hol használják ezeket fel. Egyetetek Fandenkamp úrral abban, hogy az L-kategóriás járművek nem túlságosan gyakran jelennek meg az utcákon. Ugyanakkor a környezetvédelmi kibocsátásuk mégis túlságosan magas, és ezt mutatják a tanulmányok is. A klasszikus motorkerékpárok esetében a technológia másokkal előrébb haladottabb, és ezt a többi jármű esetében is javítani lehetne. Ez nagyon kevésen hangot hallottam, ami azt állította volna, hogy közvélemény szempontból bizonyos járműveket közvélemény szempontból ki kellene venni. Ugyanez vonatkozik a fékrendszerekre is. Van egy olyan statisztika, amely megmutatja, hogy hányan haltak meg balesetben, ez egyre inkább csökken a ö, halottak száma közutakon, viszont a két kerekű járművek esetében ez nem igaz, itt pontosan fordott a trend, itt két év alatt 10%-kal nőtt az ilyen halál esetek száma, ezért hogy mindenképpen cselekedni kell. Tehát az ABS-t be kell építeni a motor ö, ö, kerékpárokba is, motorokba is, de az is fontos, hogy az ABS fékrendszerek meg tudnak védeni, megelőzték a halálos baleseteket a kétkerekű járműveknél. A motorkerékpár nem autó, nem lehet kinyitni a motorháztetőt, és nem lehet több újítást beépíteni. Az ABS beépítése a kétkerekű járműveknél nagy jártasságot igényel, de technikailag elérhető ez, kivitelezhető ez. Azonban ez a járműnek a kialakítását, árát is megváltoztatja. Az ABS technikai változtatáson ment át, és ahogy azt mi most ismerjük, az valószínűleg nem úgy fog már kinézni az elkövetkező években szeretnék arra emlékeztetni, hogy nem két évre hozzuk létre ezt a jogszabályt, hanem 15-20 évre. Nagyon fontos az, hogy csökkenjen a közlekedési balesetek halálos áldozatának száma, és ez technikai szempontból kivitelezhető. Szeretném elmondani azt, hogy a technikai lehetőség, amely egyre inkább jobb lesz, és, a, és amely neveli a járművek biztonságosságát, az csökkentheti a halálos áldozatok számát, azonban nem szabad, hogy ez gazdasági hátrányokkal járjon. Egyetértek a jelentés készítőjével, hogy, hogy ezt a kérdést meg tudjuk oldani majd a közeljövőben. Bízok abban, hogy gyorsan konszenzusra juthattunk, és már várom a további együttműködést, gratulálok önnek, és köszönöm szépen ezt a nagyon jó munkadokumentumot. Köszönöm. Thank you. <clears throat> Thank you, Mrs. Gebhardt. Köszönöm szépen, Gebhard asszony. A következő felszólaló Martino uh, asszony lesz az Európai Bizottságtól. Uh, uh, köszönöm szépen. Jó napot mindenkinek, köszönöm szépen, hogy a uh, bizottság kommentálhatja ezt. Üdvözöljük az erőfeszítéseket, a jelentést, és az árnyék jelentéstevők részéről, hogy megismerje ezt az igen bonyolult javaslatot. Természetesen a folyamat során állunk rendelkezésre végig, hogy információt adjunk a javaslatunkról. Örülünk, hogy a munkadokumentummal a vita a fő kérdésekre összpontosul majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sok a dolgunk. Ne, Jakob asszony, hogyha kíván szólni, akkor tessék, megkapja a szót. Megköszönöm az elnök asszonynak a szót. Egy rövid tájékoztatást adnék önöknek, és a hozzászólásokat is nagyon szépen köszönöm, és köszönöm Van de úrnak a jelentést. A, a munkacsoportunkban folyó munkáról adnék egy rövid tájékoztatást önöknek azt kell hangsúlyoznom hogy jelenleg ugye két tpusú jóváhagyási tervezet van a munkacsoport asztalán az egyik a traktorokról szóló tpusjóváhagyási jogszabály a másik a, az l kategóriás tpusjóváhagyásokról szóló jogszabály és a két jogszabálynak a tárgyalásakor egy párhuzamos megközeltést alkalmazunk ez azt jelenti hogy amennyire lehet a hasonló rendelkezéseket próbáljuk párhuzamosan tárgyalni ez pedig egy picit lassítja a munkacsoportban folyó munkát ezért feltehetőleg ugye a jogszabálynak a tárgyalása át fog húzódni a lengyel elnökségre is tehát ezt kérem hogy a jogszabály tárgyalásakor önök is vegyék figyelembe. csak ennyit kvántam hozzáfűzni és még egyszer megköszönném a szót. Köszönöm szépen, most pedig az előadónk talán összefoglalhatná. Van de Kampur. Elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kollégáknak is, az árnyék jelentéstevőknek, de a bizottságnak, a tanácsnak is a megjegyzéseiket. Az elkövetkező hónapokban folytatjuk ezt a technikai jellegű dossziét, és tényleg azt szeretném, hogyha McLaren asszony továbbra is helyettesítené harbor urat, de hát valószínűleg ennek kicsi az esélye. Malcolm harbor is jó lesz nekem. Megelégszem vele. Az e-bike-ok, -ok, az elektronikus biciklik esetében, ha ezt kivesszük, akkor ennek vannak előnyei, hátrányai is ha csak kivesszük az e az egyszerűbbé teszi ezt a kérdést, viszont lesznek olyan ágazatok, akik mentességet kérnek majd. A kérdés az az, hogy hogyan tudjuk kivenni az e ot hiszen ennek lesznek következményei. Az ütemterv, mit teszünk az ütemtervvel, és mikor mit teszünk, ez is egy olyan pont, amelyet még el kell mélyíteni a viták során, főként a környezetvédelmi intézkedések tekintetében. Manders úr hozzászólása az eredet megjelöléssel kapcsolatban. Én ezt pozitívan veszem figyelembe, de nem tudom, hogy beleillik ebbe a rendeletbe, és a bizottságnak kell azon elgondolkodnia, hogy be, be lehet-e ezt szőni, de meg kell nézni, egyetértek vele, nagyon sok francia, olasz robogó van a piacon, és emiatt kell valamit tenni majd. Gebhardt asszonynak köszönöm szépen ezt a technikai jellegű hozzászólást, és abból indulok ki, hogy Westphal asszony hozzászólását írásban is megkaphatjuk. Elnök asszony a, re, a fékrendszerrel a halálos áldozatokról kapcsolatban sok minden elhangzott. Március 18-án Eszenben megyünk, a TÜV-höz megyünk el, és utána lesz még egy munkalatogatásunk Salzburgban is, ez a Zöld héten lesz áprilisban de erről majd úgyis hallanak. Egy kérdésem lenne a bizottsághoz, ha lehet. A bolonyai gyárban traction control kifejezéssel találkoztunk, de ezt nem láthatjuk a típusjóvahagyási javaslatban. Tehát lehet, hogy elgondolkodhatnánk azon, hogy ezt hogyan fogjuk megoldani. Elnök asszony, köszönöm szépen mindenkinek a megjegyzését. Március 22-én lesz egy meghallgatásunk, utána pedig megszületik majd a végleges jelentés. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Olyan sok a dolgunk, hogy át kell térnünk a következő témára. Billetelecsán kell megtárgyalni a kérdéseket, ha vannak. A következő a rádióspektrum politika. Olyas valami, amit már múltkor meg kellett volna vitatnunk. Örömmel adom meg a szót Korhol asszonynak, az előadónak. A rádió spektrum politikai program célja a harmonizáció. Ez fontos lépés a szociális szempontból. A spektrum politika a bizottság agendájában előkelő helyen szerepel ez az EU 2020-as stratégiában is szerepel. A spektrum politika koordinálása 44 milliárd eurót jelenthetne az EU gazdaságának szociális, kulturális, gazdasági előnyt jelent az európai polgár számára, és iparainknak előrelépést jelent. Mindannyian tudjuk, a mobil forgalmazás az utóbbi két-három évben robbanásszerűen fejlődött az okos telefonok, PC-k, stb. száma nagyon gyorsan fejlődik. A vezeték nélküli széles sáv is terjed a lakosság, a kormány vállalati szférában egyaránt. Európa nem maradhat le, több spektrumra van szükség a ö, vezeték nélküli ö, szélesebb számára. Így ö, fognak a ö, mobil ö, installálás ö, költségei csökkenni. Ez az egységes piacot megkönnyíti, ö, valamint ö, segíti a kutatásfejlesztés. Egyet értek az ITRE előadóval, eh, Hötmár úrral ambiciózus eh, célok eh, kellenek. Nem szabad, hogy Európa a világa más részei mögött lemaradjon az innovatív innovációban, a termelékenységben. Az USA-ban például átcsoportosítás történt a mobilipar javára. 1200 megahertzet kell legalább a mobil szolgáltatásokra átcsoportosítani. 790 től 862-ig terjed az a sáv, amelyre igényt lehet tartani, legkésőbb 2013-ra ez meg kell történjék. Az SPP stratégiai dokumentum kell legyen egészen 2015-ig az európai iparoknak szüksége van a szabályozás biztonságára. Spektrum ügyben a jövőt is tekinteni kell. 2015 utáni jövőre gondolok sok beruházásra is lesz szükség A sugárzással kapcsolatban pedig a kulturális bizottságban érveltek a terv ellen, hogy ez a kultúrát veszélyezheti. Nem, ez a kultúrát terjezheti. Az technológiát ehhez kell igazítani. A televízió minden platformon, több mobil platformon is legyen elérhető a vezeték nélküli széles sáv legyen elérhető. Sok száz csatorna jelenlétét jelenti ez. A 16-os módosító ezzel foglalkozik. A jövőben a műsor sugározók 200 MHz-től 2 GHz hercig terjedő sávot használhatnak. A 800 megahertz, hát ez nagyon technikai, jegyzi meg az előadó. 30 200 megahertzig nincsenek nagy költségek, hogyha a politikai döntés megszületik, és 2016-ban megszületik a döntés, akkor 2020-ban át lehet állni. A migrációs költségeket kompenzálni kell, amikor szükséges, a 16-os mm, módosítóban szerepel. A vezeték nélküli mikrofonokat is terjeszteni kell. Ugyanolyan frekvencián Európában javaslom, hogy itt harmonizáció történjék, magasabb frekvenciáson. Egy gigahertz fölött. Ez a 18. módosító tartalma. Jelenleg a tagállamokban, sőt régiónként is eltérő a sáv. Ez a turnézó művészek számára problémát jelent. A verseny fontos ahhoz, hogy felhasználó barát árak alakuljanak ki, de nem szeretnék belemenni a részletekbe, hogy EU szinten a 800 megarcás sávon működőket milyen megkötések érintenek. Több a tagállamokban nagyon különböző a helyzet, ezért azt javaslom, hogy a tagállamokra bízzuk, milyen feltételek mellett Eh, akarják felhasználni a 800 MHz-es eh, sávot. A 6-os, 7-es módosító erről szól. Ugyanilyen okból úgy gondolom, hogy az SPP eh, nem megfelelő a blokkok meghatározására. Ez a 11-es és 7-es módosítók témája. Néhány résztvevő az interferencia kérdését vetette fel. Nem tudom, hogy a magas szintű dokumentum megfelelő helye az interferencia tárgyalásának. Ezt máshol kell megoldani. A harmonizáció maga is megoldja a határterületeken az interferenciát a sáv tisztítás, akkor nyilván e, problémák merülnek fel. A tagállamok e, kompenzációt kell adjanak a résztvevőknek, amikor plusz költség merül fel. A következő e, hozzászóló e, Saldemos asszony lesz. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a nagyon jó jelentést a legtöbb pontot támogatni tudom, nagyon fontos az, hogy ambiciózus célokat tűzünk ki magunk elé, és arra, arról is gondoskodnunk kell, hogy ez a program valóban egy stratégiai, politikai program legyen. Ezt abszolút támogatni tudom. Az is fontos, hogy egy dolgot leszögezzünk. Ez egy kritikus erőforrás, ez egy korlátozott erőforrás, és ezért a célkitűzéseknél is egyértelmű megfogalmazásokat kell tennünk. A frakcióm a következőképpen látja a helyzetet. Először is arra kell törekednünk, hogy a vállalkozások számára új szolgáltatásokat tudjunk létrehozni. A fogyasztók is ezt szeretnék, viszont az is fontos, hogy egyfajta egyensúlyt teremtsünk, és az általános érdekeket is figyelembe vegyük. Tehát az általános fogyasztói vagy társadalmi érdekeket is figyelembe kell vennünk. Az úgynevezett um, közszolgálati um, műsorsugázók azt mondják, hogy amit az ITRE szakbizottság javasolt, az túlságosan messzire megy. Ezért uh, én is szeretnék módosítókat benyújtani majd, amelyek uh, a közszolgálati rádiók számára bizonyos lehetőségeket nyitva tartanak. Azért van erre szükség, mert nagyon ambiciózus javaslatról van szó. Minden esetre osztom korholászonynak a véleményét abban, hogy a tagállamoknak kell azt megnézniük, hogy hogyan bánnak a verseny kérdésével, különböző módon bánnak ezzel a gyakorlatban. Az egyes problémákra kell koncentrálni, pontosan a közszolgálati műsorszórók esetében. Next speaker will be... Köszönöm szépen, a következő hozzászóló Kreutzmann úr lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék önnek gratulálni, ha szeretném megköszönni ezt a javaslattervezetet. Két pontot látok, amelyről beszélnünk kell. Az egyik az új frekvenciák felszabadítása, a másik pedig a harmonizálása és koordinálása EU szinten a frekvenciák megadásának. A bizottság célja az az, hogy a 800 mhz sávot, amit eddig a rádió használt, azt a digitális osztályokkal együtt fokozatosan 2015-ig megnyitja a verseny előtt, annak érdekében, hogy további tartalmakat lehessen kínálni, és a vidéken élőknek is a széles sávot biztosítani lehessen. Azt láthatjuk, hogy a kábel hálózatok vidéki területen nem gazdaságosak, és a széles sáv valóban alternatíva lehet és mindenképpen el kell kerülni a zavarokat. A digitális dividens 790 megahertz alatt lehetővé válik az internet számára. Ez kiegészteti azt, hogy a földi televíziós szolgáltatást az európai háztatások 60%-a alkalmazza. Nem szabad hosszú távon egy adott technológiát támogatnunk, hanem inkább versenyre kell helyezni a hangsúlyt. Lehetne egy megoldás az is, hogy úgy válaszok le a frekvenciákat egymást, ezek egymást ne akadályozzák. Szerintem ez lehetséges, az én információ szerint ez lehetséges, de az, amit Sademóze asszony is mondott, a közszolgálati rádió, sugározhat, nagyon fontos uh, ez például a városi területeken, de hogyha technikai szempontból lehetséges, akkor mindkettőt lehetővé kell tenni a 800 megahertzen, tehát a különböző szükségleteket a városi, illetve a vidéki területeken figyelembe kell venni. Az internet hozzájutás a vidéki területek számára rendkívül fontos, főként a KKV-k számára nagyon fontos az, hogy a internet hozzájutásuk megvalósuljon, a széles sáv lehetőségei. Például Németországban kötelezik a vállalatokat arra, hogy a vidéki területen hozzanak létre internet hozzáférés, és csak utána menjenek a városi területekre. Európában különbözőek a struktúrák, van, ami Németországban lehetséges, és nem biztos, hogy e- jó az, hogyha erre, kor, erre kötelezzük a többi tagállamot is. Jó lenne, hogyha lehetőséget kínálnánk azonban a vidéki területeknek. Korhala azt egyetértek akkor, amikor arról beszél, hogy a tagállamoknak kell dönteniük a nemzeti frekvenciák kiadásáról, viszont egy EU szintű koordinációnak ezért lenne értelme arra is szükség van, hogy technikai paramétereket is meghatározzunk, hogy a tagállamok közötti koordinációt lehetővé tegyük, hiszen különböző az átmenet a földi ö, frekvenciákról a széles sávra. Annak érdekében, hogy megfelelően működjön a belső piac, koordinálni kell a frekvencia harmonizációt és szabványosítást. Például vannak olyan orvosi eszközök, vagy, vagy készülékek, amelyek ugyanolyan technikai alapokon nyugszanak, ugyanolyan normákon nyugszanak, és erre kell törekedni ezen a területen is. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Engström kolléga. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Egyrészt szeretnék egyetérteni az előttem felszólalókkal, nagyon nehéz a spektrum harmonizálása, de szükséges Európában. Így a gyártók 500 milliónak gyárthatnak terméket. Ennek van értelme. Egyetértek Sádermas kollégával abban, hogy amikor a Svezbúj szabályokról van, akkor a tagállamok a szubszidiaritás elve alapján adják meg Belgiumban, Svédországban. Nagyon különböző a helyzet. Sok vidéki terület van, teljesen más helyzet, mint Belgiumban. Ebben egyetértünk. Szeretném aláhozni a következőt elvben, tehát már a mobil használatról beszéltünk. Svédországban ennek nagy hagyománya van, de a 800 alatti sáv a televízió használata. Nos, szeretnék figyelmeztetni, hogy ezt ne vegyük ki a televízió sávból, ne adjuk oda a mobilasoknak Ez technológiai kérdés. Svédországban a digitális technika jött be, az analóg az kifutóban van azt mondani, hogy az új televízió nem működik, vagy ö, új doboz kell, új ö, távirányítóval, akkor nagyon sokan dühösek lesznek. Ez ellen szeretnék fellépni. Másfél évvel ezelőtt ö, úgy döntött, az a döntés szerint, hogy a ö, 800 megállított a mobilosok kapják. Nem szabad évente, két évente a döntéseket megváltoztatni. A gyártók és a fogyasztók is állandóságra törekednek. Nos, ennyit a 800 alatti sáv televíziós használatáról. Ah, what about the other members? I, I think somebody was asking. Yeah, it was Mr. Mrs. Taylor. Kérem, nagyon röviden. Jó, rövid is leszek, egyetértek azzal, amit Sajdonosz úr mond, és Engström asszony mondott, szükséges, eh, hogy a sugárzás kérdése nyílt kérdés legyen. Eh, az idő, az ütemtervről szeretnék kérdést feltenni. Hogyan tudjuk azt biztosítani, eh, hogy 12-18 hónapos eh, áttérés legyen, hogy rugalmasság legyen. Az Egyesült Királyságban ez, eh, mint kérdés, felmerül. Lehet, hogy a 12-18 eh, hónap környékén van itt a megoldás. Mennyire de rugalmas ez. Talán a bizottság szeretne erre válaszolni. Donover úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az előadó asszonynak a kiváló jelentést. Nagyon hálás vagyok a lehetőségért, hogy röviden válaszolhatok egyes pontokra. Néhány pontra szeretnék kitérni. A bizottság mindig is próbálta biztosítani azt, hogy a televízió a közszolgáltatás védve legyen, és magas definíciójú televíziókat legyen lehetséges használni. De azt nem szabad, hogy azt állítsuk, hogy tudjuk, hogy 5-10 év van mi lesz a technológia az a javaslat a bizottság, hogy maradjanak nyitva ezek a kérdések, vizsgáljuk fölül, később objektíven próbáljuk megnézni, hogy a sugárzás és sugárzási technológia és a szélesebb hogyan fejlődik. Már harmonizáltunk sok spektrumot. Természetesen a bizottság ö, ö, odafigyel arra, hogy a ö, az operátorok és a tagállamok ezt hatékonyan használják eh, fel. Tény, eh, hogy eh, már beszéltünk más sávok felhasználásáról. Bármilyen döntés, ami most születik, kihat a az üzemeltetőkre 5-10 év múlva is. Nem szabad a kapukat bezárni, részletes konzultáció kell minden érintett félre, hiszen hosszú távú változásokról van szó. A ö, törvényhozó szerv, az Európai Parlament természetesen ennek a konzultációnak része lesz, és végig kell venni, hogy mi történt az utóbbi időkben technikai harmonizáció már e, történt a 800 MHz-es sávval kapcsolatban, és e, ez könnyített a helyzeten. E, a televízió és más közszolgáltatások számára. Nagyon hálás vagyok minden frakciónak a parlamentben, amely eh, szervezett vitát, meghallgatás ezzel kapcsolatban. Továbbra is állunk rendelkezésükre, hogy válaszoljunk eh, kérdésekre, vagy részletekről számoljunk be. Nem szeretnék most a részletekbe belemenni, de eh, készen állunk a kérdések fogadására a 800 MHz-es sáv változásának ütemtervével kapcsolatban. 2013 a cél. Ez egy fontos határkő a belső piac számára. Ez a szolidaritást mutatja nagyobb harmadik országokkal, hogy a az Európai Unió keleti határán lévő országok sem küzdjenek interferenciával. Már javasoltunk derogációkat 2015-ig az Egyesült Királyságban például, ahol nyilvánvalókok vannak, hogy nem lehet szabad a frekvencia, a tagállamok tervezhetik a teljes átláthatóságot, más országoknak agájaik vannak azzal kapcsolatban, hogy mennyi idő kell a televíziós változások bevezetésére. bevezetésére. A bizottság készen áll ezen agák megválasztása. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Sok dolgunk van, a napirendünkön sok pont van, a bizottság szavai meggyőzőek. Nem szabad azt képzelnünk, hogy a világ kész, és minden technikai innováció már létezik. A kezdeményeseket támogatni kell, nem szabad korlátokat felépíteni. Köszönöm, amit elmondtak. Ez így egyben értelmes és a fontos ügyben, rádiószektor ügyében ezzel sikerül előre haladnunk konstruktív módon. További módosítók várhatók ezzel kapcsolatban. Következő előadó pedig Manders úr, de sajnos nagyon rövid az idő, ezért kérem, hogy nagyon rövidre fogja az egész estét ezzel szeretem volna történni, nem ez csak vicc. Nem, jó itt lenni a parlamentben. Tény. Nos, röviden, mivel lehetőség van a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság munkájával való összehangolásra is. Ez a megegyezés nem hat ki, hat ki negatívan a belső piacra. Remélem, hogy a kollégák ezzel egyetértenek, és akkor szavazhatunk is. Köszönöm szépen, ennyi volt. Mr. Swan. Schwab úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Azután, hogy semmit nem szóltam a rádió spektrumban kapcsolatban, szeretnék hozzászólni ehhez a nagyon fontos véleményhez, amelyet Mendes kollégánk dolgozott ki, és támogatom is őt ebben, és szeretném elmondani azt, hogy ez a megállapodás semmilyen negatív hatással nem fog járni a belső piacra, így úgy vélem, hogy Mandels úr javaslatát támogatni tudjuk. Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon gyors volt ez. A Chris Van Grieken a bizottság részéről következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Én is a lehető leggyorsabban elmondom a mondandómat. Szeretnék köszönetet mondani Mandels jelentéskészítő úrnak a kitűnő munkájához. Úgy vélem, hogy a jelentés nagyon jól összefoglalja a javaslatot. A fő célkötőzés ennek a javaslatnak az, hogy biztosítani lehessen azt, hogy az Andorra és az EU közötti kereskedelem a továbbra, továbbra is gördülékenyen menjen, de minden mellett magas szintű vám biztonságot kell feltartani. Figyelembe vettük a megérzését, nem szabad, hogy negatívan hagyjon ez, hasson ez ki a belső piacra. Ez a javaslat az áruk szabad mozgására vonatkozik, és hogy ennek milyen hatása lesz a belső piacra. Ezzel kapcsolatban hadd utaljak az általános ügyek tanácsának eredményére az elmúlt év amikor arról állapodtak meg, hogy elemzést kell végezni azt illetően, hogy hogyan lehet a mikroországokat beilleszteni, mint például Andorát, a belső piacba. Természetesen ez egy szélesebb körű kérdés, nem igazán az én illetékességi köröm, de meg vagyok arról győződve, hogy az önök szakbizottságát be fogják majd vonni ebbe a munkába, és tájékoztatják majd ezen elemzés eredményéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, én is köszönöm. A határidőket illetően a módosító benyújtásának határideje március 2-a 12 óra, és szeretnék rámutatni arra, hogy hozzájárulási eljárásról van szó, a parlament vagy csak elfogadja, vagy pedig elveti ezt a jogszabályt, illetve ezt a javaslatot. Mandelsz úr, hogy tisztázzam ezt, itt igent vagy nemet mondhatunk Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Az előző napirendi ponttal kapcsolatban nem mondtam el, hogy mikor van a módosítások előterjesztésének határideje. Március 4-én, március 4-én 12 óráig van a határidő, és van még egy dolog, amit elfelejtettem, az Tiller asszony, ha kérdése volt, személyes véleményem szerint nem szabad ragaszkodni a határidőkhöz, a 2013-as időponthoz, csak illetve ragaszkodni kell ehhez, kivéve akkor, amikor ez abszolút nem lehetséges, hogyha a körülmények nem teszik ezt lehetővé. Tehát egyfajta bizonyosságra van szükség ebben a tekintetben is. Um, yes. Now we go. Igen, és akkor most rátérünk a következő napi rendi pontra. Az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó munkacsoport tájékoztatója következik. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azt szeretném mondani, hogy az írásos prezentációt kiosztottuk itt a teremben. Egyébként a kivetítőn is láthatják majd. És USB kulcsra, illetve tehát elektronikus formában is megkaphatják majd ezt a prezentációt. Nincsen túl sok időnk, úgyhogy rögtön a lényegre térek. Az elektronikus kereskedelem egy óriási potenciálra rendelkező eszköz, amelyel nagyban javíthatjuk az európai gazdaságnak a versenyképességét, és befejezhetjük az egységes piacnak az építését. Ezt az eszközt, ezt a lehetőséget ma valóban ki is használhatjuk, meg is valósíthatjuk. Ez pontosan hogy is néz neki? Jelenleg Európában technológiai akadályok vannak, idejét múlt szabályozások, amelyek nem segítik elő a vállalkozók tevékenységét, Ugyanakkor a másik oldalon pedig információ hiányok vannak, amelyek a biztonságnak a hiányához vezet, és a fogyasztók nem megfelelő tájékozódottságához. A versenyképesség így tehát nem megfelelő, és láthatjuk, hogy rengeteg az akadály. Mit lehet tenni? Azt hiszem, hogy a leg jobb a legfontosabb lépés az az lenne, hogy világosá, átláthatóvá tegyük a szabályozást, valamint az eladók számára megfelelő ösztönzőket építsünk ki. A vásárlók, a fogyasztók szempontjából pedig fontos lenne, hogy az adózást, illetve a megfelelő szabályokat harmonizáljuk egész Európa szerte. Így hogyan lehetünk versenyképesek egy több mint 500 millió főből álló piacon. És ehhez fontos lenne, hogy a megközelítési módjainkat felülvizsgáljuk, és új módokat találjunk. Itt szeretnék most beszélni önöknek arról a projektről, amin most dolgozunk. Ez a javaslat szerintem hozzájárulhat ahhoz, hogy a áthidaljuk a, az akadályok, akadályokat. Tehát hozzájárul ez a projekt ahhoz, hogy átláthatóbbá tegyük a piacot a fogyasztók számára. Ezen fogyasztókat így pedig megfelelőképpen védenénk. Az EU logó lenne az, amely megfelelő garanciát biztosítana a fogyasztók számára és ez biztosítaná a fogyasztók számára azt, hogy azok a termékek, amelyek ezen EU logó alatt kerülnek forgalmazásra, azok megfelelnek az egységes szabályozásnak. Biztonságosan, megbízhatóan kezelik a fogyasztóknak az adatait is. Hát harmonizált könyvelési előírásoknak, illetve harmonizált előírásoknak felelnek meg azok a kereskedők, akik ezt az EU logót alkalmazzák, és így nagyobb bizalmat építhetünk ki a fogyasztókban. Az intézmények, valamint a piaci szereplők számára ez nyilvánvaló előnyökkel jár. Egy Ilyen logó segítségével tehát védhetjük a fogyasztókat, védhetjük a fogyasztók adatait, valamint biztosíthatjuk azt is, hogy a fogyasztók megfelelő mennyiségű információval rendelkeznek. És így tudunk versenyképesebb áron forgalmazni egyes termékeket. Jelenleg a fogyasztók szeretnének vásárolni, viszont sajnos gyakran nem tudják ezt biztonságos módon megtenni. Ez az újfajta elektronikus kereskedelem az EU logóval védve lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy egyszerűbb és átláthatóbb jogi keretek között megfelelő védelem, védelemmel tudjanak vásárolni, valamint a könyvelési szabályokat is harmonizálnánk Európai Uniós szinten. Így a biztonságnak és a az átláthatóságnak köszönhetően növekedne a kereskedők versenyképessége. Jelenleg a nem megfelelő politikai, illetve a politikai akaratnak a hiánya miatt nem eléggé átlátható a rendszer, az országok nem kezdtek bele a megfelelő reformokba, amelyek lehetővé tennék, hogy átláthatóbb és biztonságosabb legyen ez a piaci szegmens is. A kalózkodás elleni küzdelem, valamint az egészségügyi, közegészségügyi veszélyekkel eh, járó termékek elleni küzdelem eh, számos előrelépést tett lehetővé, viszont még további akciókra, további cselekedetekre van szükség ahhoz, hogy előreléphessünk. A piaci szereplők, valamint az intézmények akaratára van ehhez szükség, és ehhez minden érintettnek aktívan részt kell vennie ebben a projektben. Ahhoz, hogy ez a projekt sikeres lehessen, ahhoz, hogy valóban megvalósulhasson az egységes piac, ahhoz az kell, hogy az Unió is elkötelezze magát amellett, hogy fejleszti az elektronikus piacot. elengedhetetlen az, hogy elég távolra lássunk, hogy meghozzuk azokat a reformokat, amelyek ahhoz kellenek, hogy az állampolgárok használhassák ezeket az eszközöket. Az elektronikus kereskedelem hozzájárulhatna ahhoz, hogy újabb lendületet adjunk a kereskedelemnek, és így kilábaljunk a gazdasági válságból. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy meghozzuk azokat a reformokat, amelyekkel a jövőben versenyképesebbé válhatunk. egy 500 millió főből álló piacnak az összes lehetőségét ki kell használnunk. Innoválnunk kell, egyszerűbbé kell tennünk a környezetet, és mindent meg kell tennünk, tehát annak érdekében, hogy versenyképesebbé váljunk. Ehhez hozzájárulhat a, ez az EU logó, amely a biztonságot garantálja, valamint bizalmat kelt a fogyasztókban. Nos, most pedig nézzük az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó munkacsoportot. Ez egy nyílt munkacsoport, hiszen ez a prezentáció itt most személyes véleményeket, gondolatokat tartalmaz, de ez csak egy kiinduló pont, gondolatok gyűjteménye. És biztos vagyok benne, hogy a bizottsági kollégák, a szakértők és az érintettek szintén újabb gondolatokkal fogják majd ezt gazdagítani, és türelmetlenül várom, hogy meginduljon a vita. Most én azt javaslom, hogy miután megnéztük a jelenlegi helyzetet, megvizsgáltuk, hogy honnan indulunk el, meghatározzuk a szükséges reformokat. Köszönöm szépen. Many, many thanks, Mr. Arias. Nagyon szépen köszönöm Kiverja úrnak, most pedig megkaphatják a munkacsoport tagjai a szót. Szerencsére itt is van valaki, a munkacsoportból, de még mielőtt megadnám a szót neki, szeretném elmondani azt, hogy mennyire fontos ez a munkacsoport, hiszen az e kereskedelemnek nagy potenciája van abban, hogy javítani lehessen az európai belső piac versenyképességét, az online piacot valóban fel kell használni arra, hogy a gazdasági válságot le lehessen küzdeni, és itt újításra van szükség. Meg kell felelni a 21. század digitális társadalmának. Koreje de Campos úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék a kollégának köszönetet mondani ezért a, az előadásért és a kitartásért. Ez egy nagyon érdekes előadás volt. Korábban nem láttam még ezt az előadást, és ezért lenne néhány kérdésem szeretnék néhány pontot kiragadni a további vita érdekében. Először is azok a problémák, amelyek abból adódnak, hogyha esetleg egy hamis garanciát adnak ki, amikor is tulajdonképpen megszegik vagy jogtalanul használják fel a márkát, és ez sok költséggel járhat. Ez egy olyan kérdés, amelyet meg kell oldanunk. Másodszorban azt is egyértelművé kell tennünk, hogy a fogyasztónak kell -e megfizetnie a rendszer működési költségeit, hiszen ennek a rendszernek vannak működési költségei, és a kérdés az az, hogy ki fogja ezt megfizetni. A fogyasztó? Indirekt módon? Talán. Vagy a gyártók és a forgalmazók majd egymással versengenek, és ezt majd tovább hárítják, tehát mindenképpen ezeket a költségeket meg kell téríteni, és lehet, hogy ez majd a fogyasztókon fog lecsapódni. Harmadik pont, ez egy ajánlás is lehet akár, akkor, amikor a multidisciplináris csapatról beszélnek, akkor azt javasolták, hogy a parlament tagja is legyenek ebben benne a bizottság tagjai, különböző szerepvállalók, tehát az üzleti élet képviselői is akár. Úgy vélem, hogy ha a szerepvállalókat bevonjuk, akkor annak az a veszélye, hogy a koncepció egy kicsit megváltozik, és minden a szerepvállalók érdekei lesznek képviselve, és szerint megvannak a saját elképzeléseik, és ez nem biztos, hogy ugyanaz, mint az állampolgárok elképzelései. Tehát itt ezzel megvannak a kételjeim. Nem tudom, hogy tényleg be kell -e vonni itt a szerepvállalókat. Ezzel kapcsolatban kétségeim vannak, nem tudom ezt megválaszolni. Lehet, hogy az első fázisban az intézményeknek kellene kidolgozniuk ezt, és utána pedig tanácskozhatnánk a, az illetékesekkel, a szerepvállalókkal. Így valóban meg tudjuk valósítani a célunkat, képviselni tudjuk az állampolgárokat. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani Pablónak az elvégzett munkáért. Have two requests még ketten kértek szót, Stiller asszony, illetve Schwab úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen ezt a kitűnő prezentációt. Szerintem sok elgondolkodható dolgot hallott, hallottunk. Egy kérdésem lenne, beszéltünk az EU szerződéses jogáról több szakbizottságban, és, és felmerült bennem az, hogy en, hogy, e, hogy ez is erre is kihalt az elkereskedelem, hogyha megnézzük az elkereskedelmet, akkor nagyon fontos az, hogy megemlítsük azt a vitát, amit a parlamentben folytatunk. Ez nagyon fontos, mert beszélünk a digitális e, programunkról, és az kereskedelem nagyon fontos a munkahelyteremtés szempontjából és a növekedés szempontjából. Tehát tényleg nagyon fontos ez a téma, és köszönöm szépen a munkáját. Schwab úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Általában a parlamentben az Európai Bizottság javaslatról beszélünk, de most saját javaslatunkról van szó, és az a megtiszteltetés ért, hogy már korábban megnézhettem ezt a javaslatot. Én nagyon érdekesnek tartom azt, ahogy Styler asszony is elmondta, számos más javaslathoz kötődik ez a téma, például a belső piac jogi harmonizációjához, de vannak például olyan javaslatok is, amelyek a Single Market Act-ben is előfordulnak, például az ÁFA harmonizációja, stb. Tehát mindenképpen pozitívnak tartom ezt a javaslatot, pozitívabbnak, mint a bizottság általános javaslatait. Az, ha valaki EU nevet választ, akkor elválaszthatja szabad, meg, megválaszthatja szavazon azt, hogy most az EU jogi hatóság vagy a tagállam jogába akar -e tartozni. Ez egyetlen kérdés, ami felmerül bennem, az az, hogy az EU doménnevet, amely e, a magányokhoz tartozik jelenleg, azt ö, e, ö, e, majd másképp fogjuk-e kezelni. Beszéltem is már erről a kollégáimmal. A kérdés az az, hogy a többiek mit gondolnak erről, de az egész javaslatot összességében jónak tartom és támogatni kívánom. Elnök asszony, köszönöm szépen Schwab úrnak. Arias úr szeretné bejelenteni az ütemtervet és lezárni ezt a vitát. Eh, köszönöm szépen. Szerettem volna köszönetet mondani mindazoknak, akik itt elmondták a véleményüket. Azt hiszem, hogy mindaz, ami itt most elhangzott, arról majd vitáznunk kell a munkacsoporton belül is. Ezen bemutatónak a célja az volt, hogy megindítsunk egy gondolkodást, és azt hiszem, hogy ez sikerült is. Hiszen amikor hallom az önök hozzászólásait, akkor azt hiszem, hogy ez jó bizonyítéka annak, hogy valóban elértük a célunkat, és valóban mindenki hozzájárulhat majd a vitához, és ez csak az első lépés még. Then we have come to the end of this. Nos, akkor erre kezdtünk a napirendünk végére, a következő ülésünkre. Március 16-án kerül sor délután 3-tól. Köszönöm szépen a részvételüket.